Meine Damen und Herren, darf Sie alle herzlich begrüßen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sok szeretettel köszöntök mindenkit, főleg azokat, akiket ma délelőtt még nem láttam. Folytatódik az ülés, nagyon sok napirendi pontunk van továbbra is, és szeretnék egy kérést megfogalmazni a kollégákhoz. A napirendi pontokkal kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy meg kellene próbálni hogy meg kellene próbálni minden napi rendi pontot maximum 20 percben lezárni. Az első pont, a 11-es, a biocid termékek forgalomba hozatala és felhasználása. Karim úr a felelős, vagyis illetékes, neki adom meg a szót először. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm, elnök úr. Megpróbálom betartani a megpróbálom betartani ezt a szűkös hozzászólási időt, és megpróbálom rövidre fogni a hozzászólásomat. Ahogy a jelentésemben is már megfogalmaztam, láthatják, hogy megpróbáltam először is a problémát azonosítani, azt a problémát, amely a jelenlegi irányelvvel kapcsolatban fennáll. Az új rendelet, amely benyújtásra kerül, és a biocid termékek forgalomba hozatalát tárgyalja, javítja ezt az eredeti rendszert. Az Európai Bizottság válaszában, bizottság javaslatára való válaszban egy opcionális központosított engedélyezési hatóság létrehozásával kapcsolatban pozitív véleményt fogalmaztam meg. Azt gondolom, hogy az eredeti javaslat két szűk vegyi anyagok osztályozásának két módjára korlátozta le ezt az eljárást. Azonban azt gondolom, hogy ki lehet bővíteni ezt az összes vegyi anyagra, annak érdekében, hogy megbirkozzunk a teherrel, én az alacsony kockázatú termékek kiterjesztését, termékekre való kiterjesztést javasoltam, és 2023-ról 2016-ra hoztam közelebb a határidőt, és hogyha jól működik ez a rendszer, akkor ezt továbbra is tovább lehet terjeszteni. Azonban nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az egyes tagállamokban kell engedélyezni a biocid termékeket, és ezért kölcsönös elismerésre van szükség. Remélem, hogy az általam javasolt többi ajánlás megfelel az elvárásoknak. A piacon nagyon sok cég kis és középvállalkozás, ezért nemzeti helpdeskeket javaslok, hogy ezek segítsenek a KKV-knak megbirkózni a rendkívül bonyolult engedélyezési eljárással, mielőtt egy terméket piacra dobnak. Emellett azt javasoltam, hogy az éves díjat nem kellene kiterjeszteni azokra a KKV-kra, akik a központosított engedélyezési eljárást alkalmazzák. Ahol lehetséges, ott egységes határidőket alkalmaznék, hogy felgyorsítsuk a termékengedélyek kiadását. Ami a kutatás és fejlesztés illeti, itt egy egyszerű értesítési eljárást javasolnék, ami lehetővé teszi a nemzeti hatóságnak, hogy szigorúbb feltételeket határozzon meg amely tovább, hogy szigorú feltételeket írjon elő, amely, ám amelyek esetében a körülményes engedélyezés nem alapállapot. megpróbáltam hatékonyabbá tenni az engedélyezést, az administratív, a kisebb és a nagyobb módosítások csoportosításával. Azt gondolom, hogy az aktív hatóanyagok esetében az 5.1c pont lenne az irányadó. Ezzel kapcsolatban, ezzel az anyaggal vagy témával kapcsolatban nagyon intenzív lobby tevékenységet tapasztaltunk, és a tagállamok egy hivatalos nyelvén kellene megszerezni a hatá- a, az engedélyezést. A 37-es és a 39-es módosításokban figyelembe veszem azt, hogy egyes tagállamokban azonban több hivatalos nyelv van. Ezek a legfontosabb pontok, elnök úr, amelyeket, amelyekre kitértem, és Ezek azok, amelyekkel kapcsolatban megjegyzéseket szerettem volna megfogalmazni, és ahol csak lehetséges, hajlandó vagyok együttműködni annak érdekében, hogy előre lépjünk. Az Európai Bizottság képviselője itt volt, nagyon kedves volt, és megkeresett már az ülés előtt, és várom ezért az ő válaszát is az itt felvetett kérdésekre és az írásos anyagra. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnök, köszönöm szépen. Patricello úr következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok Karim kollégának, kitűnő munkát végző. Nagyon sok javaslatunkat fölvette a jelentés tervezetében, Ugye ezekről a korábbi vitákban már a szakbizottságban volt szó. A biocid ö, piac kb. 890 millió eurót jelent, úgyhogy elég nagy piac. Három nagy csoport uralja ezt a piacot, és ez a mostani jogszabálytervezet a 98-as irányelvet váltaná fel, és az lenne, az lenne a célja, hogy a három nagy csoport között egyfajta egyensúlyt alakítson ki, illetve, hogy a kis és középvállalkozások helyzetét is javítsa. Az új megfontolások, a, a közegészségügy felkarolása, stb. stb. oda vezetett, hogy számos bürokratikus és egyéb probléma alakult ki, az Európai Bizottság ezzel a lépéssel próbálja ezeket a problémákat orvosolni. Ebben az új változatban. Szerintem ez egy rendkívül fontos jogszabályi tervezet. Számos problémát kell valahogyan megoldanunk. A bizottság javaslata pedig azt gondolom, hogy értékelésre méltó. Néhány megjegyzésem lenne a jelentéstevő észrevételei, vagy elgondolásaival kapcsolatban. Kiemelném a pozitívabb megnyilvánulásokat, de szerintem a bioci termékekre vonatkozó szabálynak vannak nagyon érdekes kitételei, például, hogy lenne egy központi hivatal, egy központi hat, hatóság, amely rövid idő alatt intézni, vagy engedélyezni a forgalomhozatalt. Na most ez a rendkívül a, fontos lenne a kisvállalkozások szempontjából, hogy valóban rövidnek legyenek ezek a, ezek a folyamatok. Jó lenne, hogyha minden bürokratikus lépésnek, tehát minden egyes fokozatnak meg lenne a határideje, hogy melyik administratív lépés mennyi ideig tart. Azt gondolom, hogyha úgy fogalmazunk csupán, hogy lecsökkentjük ezt a, ezeket a határidőket, akkor az túlságosan pontatlan fogalmazás. Azt gondolom, hogy világos és egyértelmű módon kell kijelölni ezeket az időket. Egyetértek abban a jelentéstevővel, hogy a, az éves díj alól ki kell vonni a kis és középvállalkozásokat. Ezáltal újabb akadályokat hárintunk el, illetve meg kell adni azt a lehetőséget, hogy mm, a engedélyt benyújtó, az engedélyt kérelmező saját országa nyelvét használhassa. adatbankot kell létrehozni, annak értelmében, hogy világos legyen, hogy melyik termék van már engedélyezve, hogy nehogy átfedésre kerüljön sor. Köszönöm szépen, Pásasszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Kiváló munkát végzett. Azonban szeretnék még néhány pontot itt fölvetni. Először is, hogyan határozzuk meg az alacsony kockázatot? És mit ért a kategória kiterjesztésén, az alacsony kockázat kategória kiterjesztésén? Tehát meg kell határoznunk, hogy mit jelent ez. Aztán, ami a veszélyes anyagok megszüntetését illeti, egyes területeken támogatom azt, hogy ezek a felhalmozódó, különösen toxikus anyagok külön elbánásban részesüljenek. Ami a címkézést illeti, ez vagy, vagy tanúsítást illeti, teljesen jogos ez, és tudom én is, hogy micsoda nehézségekbe ütközünk ezzel kapcsolatban, vagy is a fogyasztó milyen nehézségekbe ütközik, akár autók esetében például, nem kellene kizárnunk a tanúsítványokat rögtön kezdetektől. tehát meg kell nézni, hogy hogyan lehetne mégiscsak az egészet koherensé tenni. A közösségi eljárás kiterjesztése. Ez egy olyan téma, amelyel kapcsolatban nagyon-nagyon óvatosan kell eljárnunk. Természetesen tudjuk, értjük Um, az iparnak a mm, célját, szándékát ezzel kapcsolatban, hiszen ezzel költségeket lehet megsporolni, de milyen közvetett hatásai lehetnek ennek? Meg kellene próbálni a témát jól megfogalmazni és jól bemutatni. Lehetővé kellene tenni azt is, hogy nemzeti szakértelmet, vagy nemzeti szakértőket kérjenek és vegyenek igénybe. Tehát valamilyen arany közöputat kellene választani. A jelenlegi szövegben azért még mindig vannak bizonyos pontok, amelyek kapcsolatban aggodalom merül föl. Nem akarjuk, hogy olyan legyen a rendszer, amely a kkv számára egyszerűen lehetetlenné teszi a hozzáférést a piachoz. Azt gondolom, hogy a jelentéstevő is elmondta, és mások is elmondták, hogy három cég van itt, három nagy cég a piacon, és nem akarunk úgy szabályozni, főleg a gazdasági válság közepette, olyan módon, hogy ez a KKV-k számára hátrányos legyen. Ne felejtsük el a hozzáférés kérdését, az adatokhoz való hozzáférés kérdését, és esetleg akár piacok bezárása is felmerülhet. Ez, e, amit a KKV-kra mondtam, az erre is vonatkozik. Elnök úr e, arra kért bennünket, hogy röviden szóljunk hozzá, úgyhogy ennyit akartam elmondani a szövegről. Úgy látom, hogy nem túl sok embert e, foglalkoztat ez a kérdés, pedig rendkívül fontos. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy teljes mértékben egyet lehet érteni a jelentéstevő javaslataival. Azt gondolom, hogy a kívánt irányba mozdulnak el. Konkrétan arról van szó, hogy az engedélyezés határidejét kell lecsönkeni, lecsönkenteni a hatóságoknál, illetve az Európai Ügynökségnél. Az jelentéstevő a harmadik cikkbe meghatározásokat próbált bevenni, például az administratív módosítások, azaz, azaz vagy a kis és középvállalkozásokra vonatkozó módosításokat. Ez helyes, ugyanakkor kár, hogy nem elég fontosak ezek a kiegészítések. Sajnálatos módon ezeket többféleképpen lehet értelmezni, a tagállamok ezt bárhogy értelmezhetik. A jogszabály tervezetben egyéb dolgokat is pontosítani kell, például mit jelent a biocid termékek komparatív összehasonlítása. Ezzel kapcsolatban nem túl részletes az Európai Bizottság. Ezzel kapcsolatban szeretnék egyébként módosításokat benyújtani. Ami az engedély megújítását illeti, a 24-es cikk első bekezdése szerint, ugye 14, 18, 18 hónapos határidőről van szó, de szerintem már a 12 hónap is túlságosan hosszú határidő. A 25. cikk 5. bekezdése értelmében a tagállamoknak harmonizálni kell a engedélyezési tevékenységüket. Szerintem az lenne a kívánatos, hogyha az Európai Unión belül egyetlen engedélyt kéne csak kiváltani, és az összes tagállamban érvényes lenni. Ami a címkézést illeti, szerintem nem kell az összes engedélyezéssel kapcsolatos információt feltüntetni a címkén. Egész egyszerűen a felhasználó egészségét kell megvédeni, hogyha például megváltozik egy terméknek az engedélyezési száma, akkor ezzel ez azt is jelenteni, hogy új címkét kell, új címkézést kéne megadni. el kellőlendő. Tehát a technikai pontosítások, a hatóanyagok feltüntetése, Nos, ezeket ö, úgy kell megfogalmazni, hogy azok a legegyszerűbbek, legegyszerűbben legyenek értelmezhetők. véleményem szerint az adatok védelmét is biztosítani kell. A free ridingot, free riding jelenségét kell lehetővé tenni, illetve fontos az, hogy világos legyen, hogy melyik biocid termékhez melyik hatóanyag társítható. Ez az 55. cikk második bekezdésében olvasható. Véleményem szerint az engedélyezés, vagy az engedély tartalma titkosítva kell, hogy legyen határidővel. Véleményem szerint kereskedelmi szempontból nagyon érzékeny adat az, hogy milyen hosszú ideig érvényes egy engedélyezés, ezért tehát ez titkos kell, hogy legyen. Köszönöm szépen. Szaturi, asszony szó. Grazie, Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, kérek kicsit késtem. Egy másik szakbizottságban voltam. Azért kértem szót ezzel a témával kapcsolatban, mert az IMCO-ban pontosan ennek a jogszabály tervezetnek vagyok a jelentéstevője, úgyhogy nagy öröm számomra az, hogy Karim úr jelentésével, vagy véleménytervezetével itt találkozhatom. Imkóban ezt a kérdést támogatjuk, de bevallom, hogy kiegészítő érveket is állítottunk. Támogatom Karim úr véleményét, illetve az, a központi engedélyezéssel kapcsolatos nézedét is támogatni tudom. Azzal kapcsolatban is egyetértek, hogy milyen kritériumok alapján lehet megadni az engedélyt. Véleményem szerint átjárható a jelentéstevő által, vagy előadó által felvezetett, vagy felvetett út, de természetesen más dolgokat is figyelembe lehet venni. Talán felmerülhet egy tanulmánynak is a lehetősége. Például megnézhetnénk, hogy milyen hatása lehetne a, ennek az engedélyezési határidő kitolásának az emberi egészségre, illetve a környezetre. Meg kell tartani azt a lehetőséget, hogy az engedélyt kérők megválaszt, megválaszthassák, hogy a helyi országos hatósághoz, vagy az Európai Központi Hatósághoz nyújtják be az engedélyt. Aztán a komparatív összehasonlítással is vigyázni kell. Jó lenne, hogyha ezt csak akkor használnánk, hogyha eh, megfelelő tapasztalattal rendelkezünk. Vannak olyan termékek, amelyek esetében akár 5 évig is tarthat az engedélyezési folyamat. Köszönöm. Danke sehr. Will die Kommission noch was sagen? Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a bizottság szeretne szóhoz jutni. Spált úr, csak kérem, hogy legyen rövid. Yes, thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi is üdvözöljük Karim úr javaslattervezetét, jelentés tervezetét, amely számos fontos, hasznos dolgot tartalmaz. Különös tekintettel azokra a módosításokra, amelyek a különböző variációkra vonatkoznak, illetve keretekre, kutatásfejlesztésre, illetve az időtervel kapcsolatos pontokra. Itt két dolog merül föl. Az egyik az, hogy milyen időstruktúrában kell elképzelni ezt, és a 21-es és a 23-as módosítás komitológiára idő, határidőt ad a, a bizottságnak, amely kompatibilis lenne a Lisszabon utáni időszakkal, és az önök és a tanács közötti megegyezést is célozza. Köszönöm szépen a rövid hozzászólást, mondja az elnök. Karim úr, még egyszer. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik részt vettek az anyag elkészítésében, vagy közvetlen kommunikációval, vagy pedig a szakbizottságon belül a viták során. Az elmondott hozzászólásokkal kapcsolatban úgy látszik, hogy a kollégáim támogatják azt a megközelítést, amelyet én választottam. Úgy látom, hogy ez a munkába vetett bizalom jele is. Nagyon röviden azok az ügyek, amelyek témák, amelyek fölmerültek, a definíció, a címkézés, az illetékek kérdése, az adatok kezelése. Ezek a legfontosabb témák, amelyeket minden kollega felvetett. A legtöbb téma, amely felmerült, a mm, véleményhez csatolt módosításokban is szerepel, azonban én magam is látom, hogy a módosító, módosításokon is lehet javítani. Azok a kollégák, akik a módosításokra javaslatokat tettek, ővelük szeretnék egyeztetni, hiszen remélhetőleg meg tudunk egyezni bizonyos kérdésekben. A legtöbb pont, amit fölvetettek, tulajdonképpen szerepel abban azokban a módosításokban, amelyeket én benyújtottam. Nem gondolom, hogy alapvető különbség lenne a kollégák hozzászólásai között, vagy megközelítés, megközelítései és az enyém között, úgyhogy azt hiszem, hogy a és remélem, hogy a kollégák továbbra is részt vesznek a konstruktív eh, párbeszédben az irodámmal, és remélhetőleg, ha nem is mindenkinek a megelégedésére, de legtöbb eh, kollega megelégedésére tudunk, eh, tudjuk majd elfogadni ezt a jelentést. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A módosítások benyújtásának határideje február 3-12 óra. A következő napi rendi pont bulgáriai kozlodói atomerőmű 1-es 4-es, bok, 1-es 4-es bokjának leszerelésével kapcsolatos közösségi pénzügyi támogatás. Már 10 perccel kicsúsztunk az időből, ez önmagában még nem olyan nagy probléma, de hogyha mindig így lesz, akkor ez probléma lesz. Úgyhogy most beindítjuk az órát, hogy mindenki lássa, mennyire van. Hármszasszony. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekezni fogok nagyon röviden elmondani a tényállást, hiszen jelentéstevőként bemutatom a jelentést. Ugye miről is van szó? Van egy javaslatunk, egy rendelet megvizsgálására, hiszen ezzel a rendelettel szeretnénk biztosítani, hogy a pénzügyi segítség a reaktorok leállításával kapcsolatban ez az 1-es és a 4-es blokkokra vonatkozik Koszludújban, Bulgáriában, biztosított legyen. A legfontosabb tartalmi része ennek a javaslatnak az, hogy ezt a pénzügyi forrást továbbra is biztosítani kell, az eszközök folyósítását biztosítani kell, E, de én azért szeretném kihasználni ezt az alkalmat arra, hogy tisztázzuk azt a kérdést is, hogy az eddig folyosított forrásokat hogyan használták fel, hiszen a fő célja e, ennek a pénzügyi segítségnek az volt, hogy a bulgáriai polgárok e, biztonságát biztosíthassuk a leállítás során, és nagyon fontos, hogy ezt hogyan érhetjük el a legjobban ezt a célt. És számos olyan kérdésem van, amelyeket nem tudtuk eddig tisztázni a folyamat során. Egy kérdéslistát elküldtünk a bizottságnak, és a tegnapi napon össze is ültem a bizottság ebben illetékes képviselőjével. Az információáramlás beindult, egészen jól folyik, az árnyék jelentéstevővel is szintén Sarantyi asszonynal nagyon gyorsan sikerült beszélnem. Az árnyék jelentéstevők messze menően javas, támogatták azt, hogy ilyen módon dolgozzuk fel ezt a témát, és a jelentés tervezett tel kapcsolatban február elején fogjuk tudni a szöveget fordításra adni, és nem látunk igazán olyan okokat, pontokat, amelyben nagy kontroverz eszmecserére számítanánk. Talán egyetlen egy olyan pont van, ami talán a nem teljesen kielégítő jelentések, amelyeket Bulgáriából kaptunk az eddigi leállítással és lebontással kapcsolatban. És ezért is most a mostani eszközök folyósításával kapcsolatos témát szeretnénk megragadni arra, hogy ezt is bekérjük, és erre is figyelmeztessünk, de tulajdonképpen a jelenlegi konkrét témánk az az, hogy a közösségi pénzügyi támogatáshoz történő hozzájárulás megadásra kerüljön, tehát annak érdekében, hogy Koszludújban nagyon fontos az, hogy ezt a pénzt folyosítsuk, hiszen ott a polgárok biztonsága is ettől függ. Köszönöm szépen, mondja az elnök Kálfin úrnak adom meg először a szót a frakciók részéről. Уважаеми господин председателю, аз искам да благодаря на докладчика по този въпрос, госпожа Хармс, за така изложение. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Hámsz asszonynak, a jelentéstevőnek. Megköszönöm, hogy elmondta nézeteit ezen témával kapcsolatban. Szeretném támogatni az ő megközelítését. Ami a tanács és a parlament véleményét illeti, a Bulgáriának jutatott plusz támogatás amely elvileg arra van kitalálva, hogy leszereljük az atomerőműt. Ugyanezt az összeget egyébként megkapta Litvánia és Szlovákia is, és ezt 2009 után is kapják majd. Tehát elvileg egy különleges alapban kéne elhelyezni ezt az összeget, ugyanez igaz, mit említettem Litvánia és Szlovákia esetében, és ebből az alapból konkrét tevékenységekre kell felhasználni ezt, melyeknek célja az atomerőmű leszerelése, illetve a zöld technológiák felhasználása. Egyetértek Harms asszonynal. az Európai Parlamentnek részletes információra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy pontosan mire költik el ezt az összeget majd. Egyetértek tehát Harms asszonynal. Nagyon fontos kérdés ez, megfelelő megközelítést alkalmaz, és lehető legnagyobb információ áradatra van szükség. Következő Balcsitis úr. Tövi a szó. Hát, gerbiamas Iš tikrųjų, naujosios ES valstybės turinčios pirmos kartos atominės. Igen, az EU tagállamai az első generációs erőművekkel kapcsolatban kötelezniük kellett magukat, hogy ezeket leállítják. Litvánia és Bulgária is nagyon nehéz történelmi döntést kellett, hogy hozzon az erőmű leállításával kapcsolatban múlt év végén. Ennek viszont vannak negatív kihatása is, mint munkanélküliség, szociális feszültség, és a teljes régió tulajdonképpen elszigetelődött emiatt, és ezért is ez a pénzügyi támogatás nagyon is szükséges ahogy én ezt a helyzetet látom, nagyon fontos minden Európai Uniós polgár eh, érdekében nagyon fontos az, hogy ez a leállítás ideje korán megtörténjen, és hogy ennek a támogatásnak a segítségével már meglévő munkahelyeket is meg lehet menteni. Én támogatom azt, hogy az erőművek jelenlegi munkatársai kerüljenek átvételre más területekre, más erőművek más területeire, és ezért is kérem, hogy Litvánia, Bulgária és Szlovákia eh, iránt eh, eddig mutatott támogatást köszönjük, és eh, az eddig nyújtott pénzügyi forrásokat is köszönjük. Remélem, hogy Bulgária is ezt meg fogja kapni, mert a jelenlegi időpontig egyetlen tagállam sem volt képes egy ilyen jellegű intézkedés saját forrásokból biztosítani, és ezért is én javaslom, hogy ezek Bulgária is kapja meg ezeket a forrásokat, és a jövőben vizsgálnunk kell azonban nagyon pontosan azt, hogy ezeket a forrásokat helyesen használták-e föl. Köszönöm szépen, mondja az elnök Olcse Fúrja szó. Благодаря, господин председател. Този регламент е част от една по-дълга история. Köszönöm szépen. Ez a jogszabály tervezet egy nagyon hosszú folyamat része. Akkor kezdődött ez, amikor az atomenergiáról negatív vélemények kezdtek megszületni. A Kozlodúj atomerőmű leszerelésének terve is akkor született meg. az ezzel kapcsolatos veszteségek hihetetlenül nagyok, tehát hatalmas összegekről van szó, több milliárd euróról, ami közvetlen veszteséget jelent. A leszedelési alap finanszírozása immáron megszűnt, kiüresedett, és Bulgária magára maradt. Pénzügyi és műszaki segítségre volt szükségünk. 2009-ig megkaptuk ezt a segítségnyújtást. Nem szeretném most részletesen elmagyarázni, hogy a 2009-es év miért jelentett vízválasztót, talán a bizottság is segíthet abban, hogy ezt pontosan megértsük. Tehát, hogy miért pont 2009-ben? Sajnálatos módon azonban az eddig folyosított pénzösszegek nem bizonyultak elégségesnek. Az Európai Unió másik 12 tagállama ilyen típusú problémával több pénzhez jutott. Jó lenne, hogyha azonos mércével mérnének minket, mint az előadó, mint a másik két tagállamot, ami érintett, ez egész egyszerűen az európai szolidaritás feltétele lenne. Ez azt gondolom megoldaná ezt a szerintem európai problémát. Arra szeretném kérni kollégáimat, hogy Harms asszony jelentését támogassák. Azonnali segítségre van szükségünk. Úgyhogy kérem, hadd mondjam el, hogy teljes mértékben egyetértek Harms asszonynal. Herzog. Köszönöm szépen, Herzog asszony a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretném ennek az ügynek a, egy kicsit a történelmi vonulatait felvetni. E, ugye azt javasoltuk, hogy támogatjuk e három országnak a, e, ezt az alapját. Szlovákiából Hudecski úr és én voltunk az árnyék jelentéstevő, én voltam az árnyék jelentéstevője neki. Azt mondtuk, hogy a parlament a három országban be kell zárni ezeket az atomerőműveket, mielőtt az alap létrejött volna, és nem tudtunk elfogadni semmiféle kompromisszumot azzal kapcsolatban, hogy abszolút abszolút biztonságban történjen meg a bezárás, és nem fogadhatjuk el, hogy bármelyik tagállamnak az állampolgára hátrányba kerüljön amiatt, mert az Európai Unió tagállama az országa, és ezek, ez a tag, az Európai Unió írja elő azt, ezeket a biztonsági előírásokat, és ezek miatt kell bezárni az erőműveket. Úgyhogy nagyon nagy Mm, el, eredmény volt az, hogy a parlament és a szakbizottság támogatta, pártokon átnyúlóan támogatta ezt a javaslatot. Nagyon támogatom Hámszasszony munkáját. Arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan tudunk egységesek maradni úgy, hogy annak érdekében, hogy megszerezzük a pénzügyi eszközöket. Itt az európai költségvetés a kérdés, az európai mars a költségvetés a kérdés, és meg kell e, próbálunk találni a lehetőséget arra, hogy támogatjuk ezt a három országot. Ez van itt, ez forog itt kockán. Én nagyon örülök annak, hogy ennyire felelősek a szakbizottságok, és e, a Költségvetési Bizottság is lehetővé teszi azt, hogy megpróbáljunk e, alapokat szerezni, pénzt szerezni erre a fontos projektre. Elnök, megadom a szót a bizottság képviselőjének. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. A javaslatunk az új rendeltel kapcsolatban önök előtt van. A legkülönbözőbb okokból kifolyólag a bulgáriai finanszírozás múlt év végén a koszlodói program e, során megállt, leállt, és Ignolában és Ignolusréban pedig a leállítási program 2013 végéig tovább zajlik, és javaslatunkkal ezt a három országot, akiknek élvezniük kell a szolidaritást ezen a híres Equal Level Playing Fielden, és 300 milliót javasoltunk erre az időtartamra, a bizottsági oldalról ismeretesek ezek a projektek, de én teljesen egyetértek Harms asszonynal, hogyha a bulgáriai oldalról még tisztázási igény áll fenn, akkor ezt kérem, hogy nyilvánítsák ki, mert akkor a bulgár partnereink még biztosan ezt teljesíteni fogják, ezt az információ igényt, és az is rögzítésre került, hogy a bizottsági oldalt, valamilyen módon még egy energiaoldallal ki kell egészíteni. Koszludói esetében nem mondhatom azt, hogy a egyes és a négyes blokk leállításával kapcsolatban minden megtörtént, nyilvánvalóan még sok lépésre van szükség. Másrésztről viszont, akik a londoni böltő központtal tudnak beszélni, amelyeket ő a mi forrásainkból finanszírozzuk, azok meg fogják állapítani, hogy a bulgáriai projektek vezető projektként kerülnek bemutatásra más projektpartnerek felé. Nem szeretném vesztegetni az idejüket, ezért rövid leszek. Nagyon örülünk a megközelítésnek, hogy az alapvetően támogatni kívánják a javaslatunkat, és azt is úgy, tehát szándékaink azt mutatják, hogy a biztonságot nem lehet relativálni, nem lehet róla tárgyalni, és a biztonság a koszlodúi folyamatos leállítással függ össze, és a biztonság miatt már eleve köszönöm önöknek azt, hogy múlt év nyarán a biztonsági irányelvet is alkalmazták, és már most érdeklődéssel várom az első jelentéstervezetet, és már most biztosítom Hans asszonyt, hogy az első jelentéssel gyors befejezést fogunk tudni elérni, és ezért most kérem itt a tisztelt házat, hogy ugye mivel a tanács részéről is döntésre van szükségünk, még remélhetőleg a nyári szabadságok előtt, ezért reméljük, hogy még májusban sikerül itt a parlamentben ezt a dossziét lezárni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, még Himes asszony jelentéstevője a szó. Igen, talán még egy példát hadd adjak arra, hogy miért gondolom azt, hogy tisztázni kell azt, hogy a még folyósítandó források ba még elegendő pénz kerüljön rendelkezésre bocsátásra. E, ezt e, szeretném kifejteni, tehát az egyes és a négyes e, erőmű reaktor egységnek a kiégett égő elemeit el kell szállítani. Tehát ezek egyébként már kivannak tehermentesítve vannak, tehát már ott egy tároló medencébe helyezték át ezeket az égő elemeket, de sajnos még egy köztes raktár kapacitást kell kialakítani arra, hogy ezeket el lehessen helyezni. És ez, ezt értjük a biztonságos ártalmatlanítás alatt, és ezt fogja biztosítani ez ennek a forrásnak a folyósítása. Tehát semmiképpen nem szabad ezeket a területeket alul finanszírozni. Fontos, hogy elegendő forrás rendelkezésre. Én már most örülök ennek az eszmecserének, és remélem, hogy azok a részletek, amelyekről még majd beszélni fogunk, nagyon érdekesek lesznek, és a jelentés a koszlodói projekttel kapcsolatban és az ártalmatlanítási helyzettel kapcsolatban, amely Bulgáriában jelenleg fennáll, már most bekapcsolódik a bizottság által majd ősszel benyújtandó ártalmatlanítási irányelvről ö, folytatandó tárgyalásokra, hiszen már ugye hallottuk, hogy ez, ö, ezek a biztonsági standardok még jelen pillanatban nincsenek egységes standard szinten az Európai Unión belül, még ezek eddig nem lettek egységesen rögzítve, és ezért biztos vagyok benne, hogy ugyanis Ötinger úr meghallgatásából is kiderült, hogy ez egy nagyon jelentős feladat lesz európai szinten, hogy valóban magas standardokról gondoskodjunk a e, biztonság és ártalmatlanítás területén, de én azt gondolom, hogy a koszlodói programmal kapcsolatban ezek a kérdések megvitatása is nagyon érdekes lesz, és már most örülök annak, hogy, hogy ilyen jól áramlik az információ az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor ezzel ezt a napi rendi pontot elintéztük, akkor a 13. és a 14. pontra térünk át, ezeket együtt fogjuk megbeszélni, megvitatni, ez az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás, és Csacsamaki szúrja szó. Igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy nagyon ellentmondásos és ö, érzékeny témáról beszél, beszélünk. A gyógyszerészeti fórum tagja voltam, és ott is követtük ezt a kérdést. Összességében nagyon régi témáról van szó. Már 2004-ben megbukott ez a téma az Európai Parlamentben, és szerintem most ezt nem szabadna hagyni. Mindannyian emlékszünk Dáli biztos meghallgatására, ez az ENVI szakbizottságban volt, ott azonban nem világosan fogalmazott a kapcsolatban, hogy visszavonja ezt a javaslatot, vagy nem. Nincs is arra szükség, hogy visszavonják. A gyógyszercsomag három részből áll, a két további pont nem annyira vitatott, ez azonban vitatottabb. Mindazonáltal ez az a pont, amely nagyon érdekli a, az állampolgárokat hiszen nagyon fontos az, hogy a saját eh, egészségükről minél több eh, információt kapjanak a fogyasztók, eh, a, a, a páciensek, a betegek, és az orvosnak az információs politikája is hatással van ugye az állampolgároknak az egészségére. Látjuk, hogy az orvosok 15 <clears throat> percet szánnak arra, hogy beszélgessenek a páciensükkel, ez kevés, tehát sokkal inkább a az öngyógyító mm, erőkre és a, a polgároknak az öngyógyító erejére kell helyezni a hangsúlyt, és ebben az információk fontos szerepet játszanak. Ezért azt gondolom, hogy ezt a javaslatot mindenképpen ki kell egészítenünk, mert ez jó elemeket tartalmaz. Például módosító javaslatokkal annyira meg kellene ezt változtatni, hogy hogy ezzel nyilván eltérünk az eredeti szövegtől is. Tehát nincsen közvetlen átjárás a gyógyszergyárak és a betegek között ne legyen, ne lehessen hozzáférni ugyanis rögtön felmerül az, hogy ez azonnal reklámnak tekintendő. Nagyon sokáig dolgoztunk ezen a farmafórumban is, nagyon sokáig tart, dolgoztunk azon, hogy ezt végre kizárjuk. Nem e, reklámról van ugyanis szó, hanem objektív, megbízható információkról. Még egy fontos információ az önök számára, ex ante ellenőrzést tervezünk. Egyetlen információ sem, amely receptköteles, vényköteles gyógyszerrel kapcsolatos, Egyetlen ilyen információt sem lehet előzetes ellenőrzés vagy engedélyezés nélkül nem érheti ezzel el a hatóságokat. Tehát a mindig van egy köztes állomás, az állami hatóság, amely az összes, a gyógyszerről szóló összes információt összegyűjti, ellenőrzi és engedélyezi. Továbbra is a gyógyszer tájékoztató, beteg tájékoztató a központi információ. Kérdezem a kollégákat, hogy kik olvassák el a beteg tájékoztatót. Paul Rubik jelentkezett, ő valószínűleg az egyetlen, aki elolvassa a nagyon sokan azért nem olvassák el, én sem, mert megijednek. Sokak számára a mm, betegtájékoztató jogászok által jogászok számára írt dokumentum, és nem érthető. Éppen ezért az információs politika esetében, amikor a polgárokat szeretnénk eh, tájékoztatni, akkor nem szabad a betegtájékoztatót módosítás nélkül hagyni. Ez a lényeg. Meg kell nézni tehát, hogy hogyan lehet kiegészíteni a tájékoztatót, hogyan lehet a központi veszélyekre jobban fölhívni a figyelmet, hogyan lehet modern technológiát, te- technológiákat felhasználni, ugyanis eh, nem egyenlő az elbánás Európában. Különböző országokban különböző lehetőségek vannak arra, hogy a tájékoztatót kiegészítsék, ezt szeretnénk egyszerűsíteni. És emellett a tájékoztatót szeretnénk kitenni az internetre is, annak érdekében, hogy mindegy, hogy hol van valaki, a saját anyanyelvén, hozzáférhessen a kiegészítő információkhoz, akár a grafikai elemeket is elemeket is el lehet képezni, képzelni, vagy, vagy egy kis filmet, hogy hogyan kell bevenni egy bizonyos gyógyszert, vagy alkalmazni egy bizonyos gyógykészítményt. És ez lehetővé teszi azt, hogy jobban hason a gyógyszer, jobban tájékozódjon a polgár a londoni EMEA-ban EMEA lenne az a hatóság, amely a mm, jóvá hagyná a betegtájékoztatókat, ugyanis itt vannak nyilvántartásba véve a gyógyszerek. Emellett a az egészségre vonatkozó publikációkkal kapcsolatos téma. Tehát olyan prospektusok, anyagok, amelyek, amelyek a betegtájékoztató mellett még rendelkezésre állnak, ezt még kicsit későbbre lehet halasztani, <clears throat> mert itt most ez a legfontosabb téma. Itt a reklám merül föl, a, a rejtett reklám kérdése. Az utolsó pont a gyógyszervállalat és a beteg közötti levélváltás. Kérdés, hogy a beteg kérdésére válaszolhat-e a gyógyszergyár közvetlenül. Eddig ez ki van zárva Európában. Szerintünk ezt lehetővé kell tenni, de ezt is a köztes állomásokon keresztül. Hát nagyon örülnek majd az állami hatóságok, mert akkor több feladatuk lesz, de kizártuk azt, hogy közvetlen kapcsolat alakuljon ki tehát mindig bekapcsolódik a, az állami hatóság. A beteg egyelőre csodálkozik azon, hogy nem kap választ a gyógyszergyártól, és azt gondolja, hogy annyira veszélyes a gyógyszer, hogy nem is kaphat erre választ a kérdésére. Tehát a beteg fejével egy kicsit gondolkodnunk, és ez alapján kell a, a kompromisszumot kidolgozni. Köszönöm szépen, Balcó úr, a szó. Elnök úr, köszönöm a szót. Egy nagyon fontos javaslatról tárgyalunk, hiszen ez a javaslat az európai lakosságot közvetlenül érinti. Természetesen a tájékoztatáshoz való hozzájutás, az információhoz való hozzájutást biztosítani kell, és itt a másik oldalon pedig el kell kerülnünk a reklámot. Az, hogy mennyire fontos ez a javaslat, itt egy tény alátámasztja, a WHO szerint az európai betegek lakosoknak az 50%-a nincs azzal tisztában, hogy milyen módon, milyen gyógyszert használ, vesz be. Tehát egy rendkívül keskeny ösvényen kell haladni, és a jelentéstevő nagyon nagy empátiával, belérzéssel, gyakorlati szempontból is vizsgálva próbálja kiegészíteni a javaslatot ezekkel a módosító nyitványokkal, amelyek valóban ezt a keskeny ösvényt próbálják megfelelő módon kijelölni. Egyetlen egy kérdésem van. A 20-as módosító indítvány arról szól, hogy a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai fellebezhetnek a negatív határozat ellen, igazságügyi vagy egyéb illetékes szerv előtt. A kérdés a következő. Ez milyen mechanizmust jelent, hiszen előzőleg a szankciókról beszéltünk, halasztó hatályú-e ez a fellebezés a kilátásban helyezett szankcióra nézve? Mert vannak országok, ahol mondjuk két-három évbe tellene, míg egy jogerős bírósági döntés születik, holott lehetséges, hogy ennek a szankciónak minél hamarabb érvénybe kellene lépni, hogy megtisztelne a jelentéstevő, ha ezt nekem megvilágítaná. Köszönöm szépen. Danke sehr, Herr Correa de Campos. Köszönöm szépen, de hír a Campos úr a szó. As eh, sugestões do relator são... Köszönöm szépen, elnök úr. Általánosságban egyetértek az jelentéstevő javaslataival, és a Európai Bizottság javaslatai is megfelelők számú. Ugyanakkor Mindenképpen a reklám ellen kell mennünk, illetve sokkal szorosabbra kell fonni ezeket a ezeket a jogszabályokat. Természetesen tájékoztatni kell a közönséget, a lakosságot, de nem szabad a felelősség kérdését elodáznunk hát ha baleset történik, akkor világosnak kell lenni, hogy ki terhel a felelősség. A fogyasztói kérdésekre meg kell válaszolni. Fontos, hogy a tájékoztatást valahogyan ellenőrizni lehessen. Nem az a cél, hogy hosszasabb legyen a tájékoztatási folyamat, éppen ellenkezőleg. elképzelhető az is, hogy interneten keresztül tájékoztassuk a betegeket, de hogyha kép is kíséri ezt a tájékoztatást, akkor az érzelmileg befolyásolhatja a fogyasztót. Tehát még oktatási videókon is föllelhető reklám elem. Ezzel kapcsolatban nem mindenki gondolja így. De tehát az alapvető kérdésekben egyetértünk, de szerintem még jobban külön kell választani a tájékoztatást, illetve a reklámot, és világosabban, részletesebben kell arról fogalmazni, hogy milyen csatornákon keresztül lehet tájékoztatni, nem csak a, nem csak a közvetítőkről kell szólni. A, beszélhetek még a másik jogszabálytervezetről, a rendeletről is? Ugye együtt tárgyaljuk ezt a két dolgot, igen. Nos, ezzel kapcsolatban is azt mondanám el, hogy a jelentéstevő javaslatai jók, mi is ezzel, ilyen javaslatokkal ér. Nagyon sok esetben ugye az Európai Ügynökség feladata, hogy a tájékoztatást ellássa, ugyanakkor leginkább az Európai Unió büdzséjéből kéne ezt finanszírozni. Jó lenne, hogyha mindez átláthatóbb módon történne, és minden alaposan meg kell indokolni természetesen. Azt mondja az előadó, hogy 60-ról 30 napra kell csökkenteni azt az időt, amikor fellebezhet a, a gyártó. Véleményünk szerint azonban ezt 120 napra kéne növelni. Tehát, hogyha nem megalapozott a tájékoztatás, az mindenképpen rossz. Nem elfogadható az, hogy azért legyen a piacon ez a megalapozatlan tájékoztatás, mert az ügynökség nem ellenőrizte ennek a, ennek a adatnak az eredetét. Londonban létezik egy farmakológiai adatbázis, és ez lehetővé teszi azt, hogy az összes Európában elért ö, táj, ö, gyógyszert megkeresse a fogyasztó. Természetesen minden egyes országban meg kéne ennek lennie, tehát az összes engedélyezett gyógyszer tartalmaznia kéne, és ezzel kapcsolatban lesz is egy módosításunk. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság részéről, Füring úr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr, mi rövidek lehetünk. Ahogy ön is tudja, Dali biztos úr, jövendőbeli biztos úr megígérte, hogy ezt a rendeletet, javaslatot meg fogja vizsgálni, és hogy a páciensekre fog koncentrálni a vizsgálat során, és a parlamentet is bekívánja vonni ebben a felülvizsgálatban, és hát a jelenlegi javaslattal kapcsolatban jelen pillanatban még így eléggé nehéz hozzászólnunk. Talán megértik ezt. Így van, megértjük ezt, mondja az elnök. Ilyen az élet, akkor Kakamakris úr a szó még ismét. Igen, tehát Dali úr egyébként valóban ezt mondta, és ezért nagyon örülünk annak, hogy figyelembe fogja venni azokat a pontokat, amelyeket a parlament víz bele ebbe a vitába. Ez Balc úrnak hadd mondjam el azt, hogy a 20-as módosító indítványa kapcsolatos felvetését a rendelet tulajdonképpen megválaszolja. Coria de Campus úr ebbe már, erre már kitért az előbb, tehát ne legyen halasztó hatály, hanem 30 napon belül szülessen meg ez a reakció de én egyébként ezt szívesen megvitatnám, és meg is kellene vitatnunk, hogy 120 nem lenne jobb, vagy esetleg valahol félúton valami. Minden esetre nagyon fontos, hogy világos határidőt írjunk elő, hogy ne adódhasson ez a halasztás, amit Balcó kolléga is ezelőbb előbb említett. És egyébként nagyon fontos az, hogy ezt az adott szervnek meg kell vizsgálnia, és hogyha valami kiderül, akkor nem is engedélyezhetik ezt a dolgot. Tehát lehetséges, hogy itt még talán valami világosabb megfogalmazást kell találnunk, hogy egy előzetes vizsgálat folyjon le. Én minden esetre nagyon örülök annak, hogy relatív sok támogatást kaptam, és már most örülök az összes módosítóindítványnak, indítványnak, hiszen ahhoz, hogy előre lépjünk, kompromisszumokat kell találnunk, és ezeket meg is fogjuk találni. Köszönöm, elnök úr. Igen, köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor tulajdonképpen elértünk a pont végét, de Kutyires asszony szeretne még valamit mondani, mert ő éppen most érkezett meg, és ezzel kapcsolatban szeretne valamit mondani. Szeretne mondani valamit, ugye? Átadom a szót. Elnézést, de három ülésen kell egyszerre len lennem. Örülök, hogy megkapom a szót. Azt hiszem, hogy kiváló munkát végzett eddig a a jelentéstevő, illetve azt gondolom, hogy a konzultáció is kiválóan működött. Szerintem ez a konzultáció is azt a célt szolgálja, hogy bár messze vagyunk a lakosságtól, megpróbáljuk szorosabbra vonni kapcsolatunkat. Ezzel kapcsolatban ö, benyújtok majd néhány módosítást. Szerintem nagyon okosan lép fel a parlament ezen dossziéval kapcsolatban de más kérdésekben is. Nos, véleményem szerint már megvannak annak a mód, megvan annak a módja, hogy, hogy elkerüljük, hogy interneten keresztül a vállalatok, a gyógyszergyártók közvetlen kapcsolatba kerüljenek a betegekkel. És a tagállamok ezt erre jobban oda kéne, hogy figyeljenek. Spanyolországban a 112-es telefonszám felhívásával orvosokkal beszélhet az ember, és ilyen kérdéseket lehet föltenni, hogy milyen, mi a gyógyszerek hatóanyaga, stb. stb. Megtörtént például az, hogy férjem miatt föl kellett hívni ezt a számot, hiszen férjemet, férjemnek szívbaja van, megoperálták, gyakorlatilag semmilyen gyógyszert nem szedhet be, és az orvos megnyugtatott, hogy igenis beveheti ezt és ezt a gyógyszert. Tehát vannak, megvannak ennek a módjai, hogy hogyan lehet biztonságosan eljárni. Fontos, hogy a régiók, a regionális hatóságok, illetve a tagállamok erre odafigyeljenek. Hogyha az egyik módszer nem válik be, akkor valami más módot kéne, vagy módszert kéne kitalálni. Beszéltünk már arról, hogy egyszerűen kell fogalmazni, le kell egyszerűsíteni a lehető legtöbb szabályt. Ezzel kapcsolatban nem szaporítanám a szót. De van egy másik dolog. Ugye gazdasági válságot élünk meg. Azt gondolom, hogy ezzel e miatt is van az, hogy gyakorlatilag ellep minket a gyógyszerreklám. Például van egy olyan gyógyszerreklám, melyben egy pár színházban készül, de rosszul érzi magát a feleség, ekkor megjelenik az anyós, és egy, a csodagyógyszert bevéve immáron kész a színházi látogatásra a hölgy. Nos, pontosan az ilyen reklámokat kéne elkerülni, az Európai Megfigyelő Központnak oda kéne erre figyelni, tehát a válság miatt úgy elhatalmasodott az ilyen típusú reklám, hogy ez már elviselhetetlen. Köszönöm szépen! bedanke mich herzlich. Damit ist dieser Tagesordnungspunkt erledigt. Nagyon köszönöm, akkor ezzel le is zártuk ezt a napi rendi pontot. A módosítási indítványok leadási határideje február 3-a 12 óra. Üdvözöljük, hogyha valaki módosító indítványt nyújt be. 15-ös és 16-os napirendi pontot szintén együtt fogjuk kezelni. Nem is tudom kimondani, elnézést, farmakó vigilancia, vagy ilyesmi, nagyon nehéz ez a szó. Minden esetre először is Először is a jelentéstevő asszonynak adjuk meg a szót, Rivazi asszonynak. Ce rapport sur la pharmacovigilance. Köszönöm szépen. Elnök úr, a farmakovigilanciáról szóló jelentés egy rendkívül aktuális téma, különös tekintettel aktuális ez a H1N1-es influenza miatt. Az irányelv nagyon aktuális, ugyanis nagy problémák merültek fel. A tőbisztróla kapcsolatban, eh, illetve eh, egyéb gyógyszerekkel kapcsolatban, amelyek nehézségekhez vezettek. Taliadomit esetében a terhes nőknél merültek föl problémák ezzel a gyógyszerrel kapcsolatban. Tehát deformációkhoz, végtag deformációkhoz vezetett ez. 1960-ban például a Kontegán botrányra emlékszünk, az is ilyen hatóanyaggal rendelkezett. Nagyon sok területen, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni a piaci engedélyezési eljárással kapcsolatban. Az klinikai tesztek amelyek az engedélyezést megelőzik, már lehetővé teszik bizonyos veszélyek fel térképezését úgyhogy a piacra jutáshoz megfelelő teszteknek kell rendelkezésre állniuk, és megfelelő elemzéseknek. És közben meg kell állapítani azt is, hogy a gyógyszer milyen különbség, milyen hatást ér el a régihez képest. Természetesen vannak olyan egészségügyi szakmák, amelyekre külön hatással van ez a probléma, azonban gyakran éppen az orvostudományban, vagyis hát az orvosi szakmákban vannak olyanok, akik nem töltik ki a kérdőíveket. Éppen ezzel kapcsolatban volt egy meghallgatás, az egészségügyi mm, szakmák képviselői voltak ott, és ott a farmakovigilanciára vonatkozó e, témákat e, vetettünk föl, e, és ott azt mondták az egészségügyben dolgozók, hogy hát túl sok a bürokrácia, túl sok a papír munka, az elején meg kitöltjük ezeket a kérdőíveket, aztán utána már nem. Nos, tehát, hogyha valaki bevesz egy gyógyszert, és megállapít valamilyen mellékhatást, azonnal tájékoztatnia kell a regionális és nemzeti hatóságokat, és az orvost is fel kell kérni arra, hogy csináljon valamit, ugyanis de, de a beteg közvetlen kapcsolatot kell, hogy felvegyen a hatósággal. A, me, olyan mellékhatásokra is fény derülhet így, amelyekről az orvosok nem is tudtak. Pontosan ezt akarjuk elérni. Ami pedig a laborokat illeti, azt hiszem, hogy itt együtt kell működni a gyógyszertári laboratóriumokkal. Mm, a gyógyszertári laboratóriumok nem kerülhetik meg a regionális vagy a nemzeti központokat, az, az információkat sürgősen tovább kell adniuk. A regionális és a nemzeti hatóságoknak is szükségük van ezekre az információkra, hiszen ők azok, ami akik leginkább elfogulatlanok, ami a gyógyszerek előállítását illeti. Kell, hogy, bizalommal kell, hogy legyünk a regionális és nemzeti hatóságok, illetve központok felé. Ezeket erősíteni kell a finanszírozását, állami finanszírozását, vagy, vagy vegyes finanszírozását meg kell oldani. Nem szabad azonban ezeket teljes mértékben privát, privát forrásokból finanszírozni. Gyakorlatilag nem ellenzem azt, hogy a gyógyszerek ből származó bevételekből is lehessen ezeket finanszírozni, de a vegyes finanszírozás mellett tenném le a voksomat. Ami a transzparenciát illeti, ezt javítani kell, az eh, nemzeti hatóságokat eh, javasolnak eh, az Európai Bizottság részéről, mi azonban itt egy teljes nyitást szeretnénk. Aztán erősíteni kellene a farmakovigilanciát. Egyelőre csak informálisan létezik, léteznek ezek a farmakovigilancia munkacsoportok, <clears throat> azonban itt az Európai Bizottság egy, egy testület létrehozását javasolja. Tehát nagyon fontos lenne, hogy egy tanácsadó értékelő bizottság jöjjön létre. Tehát a farmakovigilanciai testületben a tagállami információk és az EU vigilancba érkező információkat kellene összefogni. 10 plusz 5 tagja lenne ennek a testületnek, McKeven asszony azt javasolta, hogy a 27 tagállamból egy-egy képviselő legyen ebben, én valami más javasoltam, ez működik, a tagállamokban is nagyon jó, egy jó működik, egy kollégiumot javasoltam. Ez azt jelenti, ez számomra a legfontosabb eh, a hitelesség és a bizalom. Tehát eh, a tagállami képviselő kollégiumát javaslom, természetesen szakértők legyenek ezek, aztán e, az egészségügyi szakmák képviselői és egyesületi vagy szervezeti legyen beteg, beteg jogi egyesület, fogyasztói szervezetek képviselői. Tehát ők legyenek képviselve ebben a testületben, és ők a farmakovigilanciában nagyon jól kiismerik magukat, és ezzel a három testülettel meg, meg lehetne a valódi hitelességet és bizalmat teremteni. És azt gondolom, hogy hitelességi okokból ez jó lenne. Beszéltünk a betegtájékoztatóról, ez egy másik javaslat, az Európai Bizottság ugye egy összefoglalást javaslat, de, javasol, de mi legyen az összefoglalásban? ugye azt mondjuk, hogy ha a mellékhatásokat nem írjuk bele, akkor nem tájékoztatjuk a fogyaszt, a beteget, hogyha beletesszük, akkor megijesztjük a beteget. Na hát én szeretném tudni, hogy milyen mellékhatásai lehetnek az or- a orvosságnak a beteg felelős személy, és mellette még ott van az orvos is. Tehát támogatjuk a teljes és átfogó beteg tájékoztatót. Természetesen az internetre is föl lehet ezt tenni, de a beteg tájékoztató nagyon fontos. Most hát a többi részletet kihagyom, elhagyom, ez lenne a lényege a farmakovigilancia jelentésnek és a jó far- farmakovigilancia azt jelenti, hogy biztonságot garantálunk a polgárok számára, és ők pedig bizalommal vannak a laborokkal és a gyógyszergyárakkal szemben. Hacimakaki szúr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek a legtöbb hozzászólással, illetve a legtöbb az előadó által elmondott dologgal. A nemzeti adatbankokat többé-kevésbé gyakorlatilag meg kellene szüntetni, és a betegek szempontjából továbbra is meg kellene tartani őket, a nemzeti adatbankokat, hiszen hatékonyabbak, közelebb vannak, és akár országspecifikus problémákat is felvethetnek. Ez a 107-es cikkre vonatkozik, ami az, az irányelvben, ami a rendeletet illeti, Mindenképpen jó lenne kockázati, kockázatértékelés szempontjából egy testületet létrehozni, egy tanácsadó testületet létrehozni a farmakovigilancia értékelésére, és ezzel kapcsolatban egy javaslatot tehetünk. Ami a 21-es cikket illeti, itt a forgalomba hozatali engedély e, előzetes e, engedélyezésére e, ről van szó teljesen világos következményeket meg kell határozni ezzel a kapcsolatban, hogyha valaki nem tartja be a szabályokat. A 23-as cikk arról szól, hogy az emberi orvosságokat intenzíven kell figyelni és ellenőrizni, és hogyha ezt megtesszük, akkor ezt egy címkével jelezni is lehet a gyógyszer, gyógyszeren ez néhány kiegészítés, amire majd még vissza fogok térni. Elnök Balc úr. Elnök úr, köszönöm a szót. A tárgyat javaslat súlyát a 3-5-ös adat adja, ami szerepel az anyagban, hogy a kórházi betegfelvételek 5%-a mellékhatás miatt történik, a kórházi betegek 5%-a mellékhatásban szenved, és a kórházi elhalálozások 5. sorrendben 5. oka is ez. Tehát egy nagyon súlyos problémáról van szó, több egyszer beszélünk már erről, és az előző tárgyaláson is a kulcskérdés az volt, hogy hogyan biztosítható a farmakovligénciai Bizottság és Koordinációs Testület függetlensége, szakmai felkészültsége. Hiszen a gyógyszeripar profit szempontjából a hadipar után következik, az, hogy milyen befolyások lehetnek, ezt el tudjuk képzelni. Tehát szeretném megkérdezni a jelentéstevőtől, aki nagyon nagy munkát végzett, hogy az általa javasolt bizottsági testületi összeállítás úgy érzi, hogy meg tud felelni ennek a függetlenségi követelménynek. Köszönöm, Correa de Campos képviselő. Obrigado, Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a két jogszabály tervezet rendkívüli fontosságú. pozitíva a véleményünk, tehát mindenképpen támogatjuk a jelentéstevő véleményét, egybeesik az a mi véleményünkkel. Néhány kérdést azonban szeretnék kiemelni. Pozitívnak tartjuk például azt, hogy az alapvető fontosságú tájékoztatást kiemeljük. Aztán nagyon fontos az is, hogy a, a tagállamoknak meglegyenek a saját hatóságaik, farmakológiai, farmakovigilanciai hatóságuk, tehát hogy engedélyt ö, vonhassanak vissza például, vagy visszavonhassák a forgalomba hozatali engedélyt hogyha megváltoznak azok a körülmények, amelyek alapján ezen engedélyt annak idején megadták. Avagy a mellékhatásokkal, mellékhatásokat is értékelhetik ezek a nemzeti szervek. Aztán, ami ami a új gyógyszerek megjelenését illeti, a piacon. Nos, ezeknek szerintem a lehető legtökéletesebbnek kell lenni. Mindezt úgy kell megoldani, hogy a szabad piaci viszonyoknak nem mondjon ellen. A kereskedelmi hozatal engedélyének régi tulajdonosai és új tulajdonosai között lehet egyfajta ellentét. Elképzelhető, hogy egyes tagállamokban egyes tagállamok a harmonizáció ellen foglalnak állást, mások azonban úgy gondolják majd, hogy amelyek nem olyan liberálisak, hogy az új gyógyszereket nem engedélyezik, úgyhogy eltér a tagállamok viselkedése ezzel kapcsolatban. Más téma. Az úgynevezett reporting, vagy beszámolás, tehát hogy az ipar, a gyógyszeripar beszámol termékeiről, Véleményem szerint az, hogy a nemzeti hatóságok előtt legyen ilyen beszámolási kötelezettsége a gyógyszer vállalatoknak, ne pedig egy európai rendszer előtt, az nem tesz jót a leegyszerűsítésnek. Éppen fordítva kéne eljárni. Ez nem tesz jót az európai hazadott értéknek. Ami pedig a rendeletet illeti, ezzel nagyjából egyet tudunk érteni. Egy dolgot szeretnék kiemelni, amivel kapcsolatban eltér a véleményünk. A jelentéstevő kizárólag közpénzekből kívánja megoldani a finanszírozást. Véleményünk szerint azonban ez túlságosan nagy terhet róhat a nemzeti hatóságokra, illetve az európai hatóságra. Úgyhogy ez azt a hatást is elérheti, hogy úgy érzik a gyógyszergyártó cégek, hogy ezen a területen már nem terheli őket semmilyen felelősség. Jó lenne, hogyha ezeket a finanszírozó viszonyokat meg, megváltoztatnánk. Tehát, hogyha az összes terhet az EU vagy az államok viselik, az semmiképpen sem jó. Köszönöm szépen hogy asszonynak, és megadom a szót. Eh, hay un tema de farmacovigilancia que me preocupa mucho. Van itt egy kérdés a farmakovigilenciával kapcsolatban, ami nagyon aggasztó. Majd módosítást is benyújtok, de szerintem mindenképpen a ágazat kutatási, a kutatását kéne sokkal jobban támogatni, de ettől eltekintve van itt olyan, egy olyan dolog, ami az irányelvben nem igazán szerepel, viszont a való életben ezt nem tudjuk elválasztani a farmakovigilanciától. Ez pedig az, hogy a diagnózist sokkal pontosabban kell felállítani. Ezt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, illetve hogy ennek milyen kapcsolata van a kiválasztott gyógyszerre. Például a rák diagnosztizálásában, ugye sokféle rák van, de nem minden kórház rendelkezik megfelelően modern rendszerrel, diagnózisukban fellelnek bizonyos ráktípusokat, de mások mellett elmennek, mert nem rendelkeznek a megfelelő eszközzel. Ott van például az emlőrák kérdése. Nemzetközi szinten általában megerősítő, megerősítő diagnózist is felállítanak hogy igazolják, hogy valóban szüksége van-e ilyen és olyan kezelésre a betegnek. Tehát a beteg számára nagyon fontos, hogy tapasztalja is a farmakovigilanciát, de itt az Európai Unión belül ez nem igazán történik meg, nem adunk túl sok garanciát a betegnek. Számomra alapvető fontosságú az, hogy bizonyos típusú vizsgálatoknál nem tökéletes a diagnózis. Elképzelhető az, hogy hibás diagnózis születik, és mégis szörnyűséges kezeléseknek vetik alá a betegeket. Tehát mindenképpen a farmakovigilanciát össze kell kötni a diagnózis pontosságával. Valahogyan ezt is ellenőrizni kéne. Nagyon sokan halnak meg azért, mert nem jól diagnosztizálták betegségüket, mert nem megfelelően kezelték éppen ezért őket, és ezért nem is fura az, hogy egyre agresszívabbak a csalódott betegek, és egyre több jogi ügy keletkezik ebből. Az ember azt hiszi magára, hogy halhatatlan, de hát ez nem így van. Úgyhogy még egyszer leszögezném, hogy a diagnózisra, a helyes diagnózisra jobban oda kéne figyelni. Köszönöm. Dankeschön, die Kollegin Köszönöm szépen, Szatória kollégája szó. Sí, Presidente, grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy dolgot szeretnék kiemelni farmakovigilanciával kapcsolatban. Azt hiszem, ez a téma mindenképpen érdemes figyelmünkre. És azért is oda kell erre figyelni, mert hiszen itt az emberekről, az emberek egészségéről van szó. Amikor gyógyszerekről beszélünk, akkor nem csak az emberekről van szó, hanem úgy beszélünk az emberekről olyan összefüggésben, hogy az embereknek akkor van szüksége a farmakovigilanciára, amikor éppen nagyon sérülékenyek. Úgyhogy nem mindegy, hogy hogyan vitatjuk ezt a kérdést. Talán érzékenyebben kéne ehhez fordulni. Van egy kérdés, ami komolyan aggaszt, ez pedig az ellenőrzés, a kontroll kérdése. Bármennyire is nagy a bizadalmunk a gyógyszergyártók iránt, de azért tudjuk, hogy a gyógyszeripari cégek velünk kísérleteznek bizonyos mértékig, Nos, rendkívül fontos az, hogy a közszféra ellenőrizze a forgalomba hozatal előtti kísérletezést. Az orvosi és kórházi hálózat adatokkal szolgálhat azzal kapcsolatban, hogy mennyire hatékony egy, egy gyógyszer, és ez mindenképpen egyrészt hasznos, másrészt nem kerül túlságosan sokba. Tehát figyeljünk oda arra, hogy a köz szolgálatok mit tehetnek ezért. Jó, akkor még majd a bizottság is szeretne egy állásfoglalást leadni, de és Stefan Fudi ismét jelentkezett. Elnézést. Jó, akkor most egy kicsivel többet is tudok hozzáfűzni a témához. Köszönöm szépen a beszámolót, a beszámoló tervezetet, köszönöm az együttműködést, és öt pontra szeretnék szorítkozni, egész röviden, mégpedig az itt elhangzottak vonatkozásában. Az első az engedélyezés. A bizottságnak nincsen olyan terve ezzel a dosszéval, az engedélyezési feltételeket csökkentse. Tehát, hogyha ez egészen világosan nem szándéka a bizottságnak, ezt ad mondjam el, hogy itt teljesen más szabályok játszanak ebben szerepet, tehát a bizottságnak nincsen olyan szándéka, hogy bármit is változtasson ezzel kapcsolatban. Ami a conditional marketing authorization kapcsolatos témában, amit el szeretnénk érni, az az, hogy az engedélyezési hatóságnak lehetőséget akarunk arra adni, hogy még több információt tudjon bekérni. És tudományos kontextusban ez mindig lehetséges, mert hiszen jelen pillanatban az engedélyezési hatóságnak a nemzeti eljárásban nincsen igazából arra lehetősége, hogy még több információt bekérjen, még akkor sem, ha tudni szeretne valamit, tehát, hogyha például meg van róla győződve egy hatóság, hogy igenis a költség haszon arány igenis jobb, akkor tudományos információkat még bekérhet. És ezt mi nagyon fontosnak tartjuk, de kihangsúlyozzuk, hogy nem kívánjuk az orvosságok engedélyezését, forgalomba hozatali követelményeit csökkenteni. Ez lett volna az első megjegyzésem. A másik az adatbank felé történő jelentés az a véleményünk, hogy egy belső piacon véleményünk szerint nincsen annak értelme, hogy ugyanannak az orvosságnak különböző nemzeti adatbank felé kelljen jelenteni, hiszen gyakorlatilag eh, lehetséges, hogy e- ugyanaz európai adatbankot még javítani lehet, vagy kell, de minden esetre, hogy egy központi adatbankba bejelentettek egy orvosságot, amely egyébként nagyon sok eh, uni, uniós tagállamban elérhető, valószínűleg majdnem mindenhol az unióban, akkor ne, nincs értelme annak, hogy mindenhova be kell jelenteni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a tagállamokat kizárják ez ebből az információ nyerésből, hanem meg ez egyszerűen, hogy a tagállamok egy központi adatbankból nyerhetik az információikat. A harmadik információ az a kísérő vény gyógyszerkísérő papírról van szó, ugye nyilvánvalóan a kockázatokat is tartalmaznia kell a tájékoztatónak, És nyilvánvalóan ez egy lényegesebb dolog, mint mondjuk egy játéknak a használt utasítása, mert hiszen, hogyha mondjuk például nem használják jól, akkor a kockázatokra is ki kell térni és hát egy betegtájékoztató mind a kettőt meg kell tenni, és nagyon fontos, hogy mindkét szempontot valamilyen összefoglaló kijelentések formájában tartalmaznia kell a betegtájékoztatónak, és azt gondoljuk, hogy veszélyes lenne, hogyha csak a kockázati oldalra térnénk ki a betegtájékoztató, mert hiszen akkor azt a kockázatot kellene felvállalnunk, hogy az az indok, hogy miért írták föl azt a bizonyos orvosságot valakinek, azt akkor az szinte az, eh, homályosulna emellett. A négyes pont az az átláthatóság kérdése, és egyébként teljesen egyetértek önökkel, hogy nagyon fontos, hogy a közvélemény bizonyos információkhoz hozzáférhessen, de tényleg az a kérdés, hogy van-e értelme annak, hogy valamennyi információját egy ilyen adat banknak a teljes közülemény számára elérhetővé tegyük, ez lehet, hogy kontraproduktívá tenni az egészet. Tehát itt gyakorlatilag volt egy, a javaslatban egy bizonyos rugalmas megoldást is láttunk, mert néha túl sok információ kontraproduktívá tehet egy dolgot, főként akkor, hogyha nagyon komplikált mellékhatások van szó. Az ötödik pont az a finanszírozás, ez az utolsó pont, amivel foglalkozni szeretnék. A javaslat a rendeletben rende lehetővé teszi azt, hogy bizonyos farmakovigilanciai hatás miatt díjat szabjunk ez iparra. Mi nem vagyunk meggyőződve arról, hogy az ügynökség tevékenységét ez befolyásolná az ipar szempontjából. Tehát gyakorlatilag számunkra ez a koncepció, ez jelen pillanatban nem teljesen világos, mert például kell, hogy valami díjat kell fizetnem, ha elviszem a, tü- a, a műszaki vizsgára a az autómat, és ez még azért nem azt jelenti, hogy mert díjat fizettem, akkor biztos, hogy átengedik az autómat. Például az én országomban, hogyha bírósághoz fordulok, ott is díjat kell fizetni. De még egy emberre se találkoztam, aki azt gondolta volna, hogy azért, mert ő eljárási díjat fizet, azért ő biztosan nyerni fog a bíróságon, vagy a, vagy a könyvtárban is díjat kell fizetnem, de attól még vissza kell, hogy vigyem a könyvet. Tehát én azt gondolom, hogyha valamilyen díjat be tudnánk vezetni európai szinten az ügynökség számára, akkor nem gondolom, hogy ettől az ügynökség függővé válna, vagy valami módon az ipar által befolyásolhatóvá válna. Tehát ezért is nagyon fontos ez a szempont, mert az adatbankokról kiderült, hogy mindig sokkal többe kerülnek, mint amennyit gondoltak kezdetben, és ezért is egy ilyen működőképes adatbankkal kapcsolatban nagyon fontos, hogy rendelkezésére álljanak források, és ne csak az uniós költségvetésből, hanem a résztvevők forrásaiból is, hát ebben az esetben a farmacégek formásaiból is. Hadd kérdezem meg, hogy szeretne válaszolni a jelentéstevő? Köszönöm szépen, rövid leszek, megköszönöm a kollégák észrevételeit, illetve megköszönöm a bizottságnak is a tájékoztatást. Most nem szeretnék nagyon részletekbe menni, de beszélhetünk a függetlenségről, illetve az összeférhetetlenségről. Az Európa Tanács a WHO-tól kérdi, hogy vajon mennyiben valósul meg az összeférhetetlenség, úgyhogy nagyon vigyázni kell arra, hogy ki lát el milyen feladatot, ki fizeti ezért, mi mitől függ természetesen ez az értékelő bizottság, ez mindenki számára fontos, tehát nem mindegy, hogy milyen az összetétele, és hát nem szabad, hogy a gyógyszeripar fizesse őket. A WHO nem volt hajlandó arról tájékoztatni minket, hogy ki, kiből tevődik össze az a bizottság, amely eldönti, hogy járvány van-e például tehát hogy mikor kell, mikor beszélhetünk járványról. Hát ez nem elfogadható. Nekünk arra kell törekednünk, hogy függetlenek legyenek azok az emberek, akik a bizottságban foglalnak helyet, és tudni kell, hogy tud, bizony, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy senki sem pénzeli őket. Az is fontos, hogy ne legyen sem szó összeférhetetlenségről. Aztán ugye fölmerült a, e, az adó kivetése, amely lehetővé tenné, hogy ilyen vagy olyan nemzeti, regionális központokat építsünk ki, de hogyha egy laboratórium vagy intézmény adózási bevételekből részesül, akkor mindig vannak akkor az mindig problémákhoz vezethet. Én azt szeretném, hogyha kétharmad részes, én azt szeretném, hogyha két összetevőjű legyen a finanszírozás, PPP-kre van szükség. Jó lenne, hogyha európai szinten is megvalósulna, vagy tennénk többet a farmakovigilanciáért, hiszen az egészséget nem lehet áruba bocsátani. Ez szerintem közférába tartozik ami a gyógyszer tájékoztatást illeti, amit megkapunk a dobozba, elképzelhető, hogy egy háromszög jelzi majd az új gyógyszereket, tehát elképzelhető, hogyha fölfedeznek egy új gyógyszert súlyos betegségre, akkor gyorsított eljárással kapja majd az engedélyt. De hát sajnálatos módon ugye nem lehet nem lehetünk előre okosak. Ami a kereskedelmi forgalomba hozatali engedélyt illeti, ezzel a 21. cikk foglalkozik. Fontos, hogy ez a gyorsított eljárás mindenképpen kivételes legyen. A gyógyszergyártó cégeknek nyilván az lenne az érdeke, hogy minél gyorsabb legyen a folyamat, de nem azért ülünk itt, hogy a gyógyszergyártók számára termeljük a hasznot, hanem meg akarjuk védeni a lakosság egészségét. Úgyhogy kérem, olvassák el a 21. cikket, erre jobban oda kéne figyelni. Köszönöm szépen, február 3-án 12 óráig lehet benyújtani a módosító indítványokat. A 17-es ponthoz jutottunk, ezek a hamisított gyógyszerekkel foglalkoznak, és a jelentéstevő asszony, Szátori asszony, az öné a szó elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy napirenden szerepel ez a kérdés, megbeszélhetjük ezt a véleménytervezetet, és beszélhetünk arról, hogy hamisított gyógyszerek kerülnek legális ellátási láncba. Ez a tény, hogy hamisított gyógyszerek kerülnek a legális ellátási láncba, az egész európai gyógyszerészeti rendszert fenyegeti, alássa az emberek bizalmát a gyógyszertárakban, és más legális elosztóhelyeken. Jelenleg a becslések szerint évente a legális gyógyszertárakban másfél millió doboz hamisított gyógyszert értékesítenek. A becslések szerint, hogyha nem lépünk fel azonnal, mégpedig jelentősen, akkor 2020-ra 42 millió doboz ö, hamisított árut értékesítenek majd a legális értékesítőhelyeken. Az Európai Bizottság foglalkozik azzal, hogy ennek a problémának mik az okai. Először is nagyon bonyolult az ellátási lánc. Nem világos, hogy kinek milyen kötelezettségei vannak, és miután nagyon komoly profit lehetőség rejlik ebben az ágazatban, nagyon attraktív a gyógyszer hamisítás, mint tevékenység. A rendszernek vannak hiányosságai, illetve maga a vélemény sem tökéletes, ezt a módosításokkal próbáltuk meg helyrehozni, azt hiszem 41 módosítás született. Az egyik lényeges kérdés, hogy hogyan definiáljuk a hamisított gyógyszert. Ez a nyolcas módosításban olvasható. Aztán a különböző ellátási lánci résztvevők definíciója, ez a kilences módosításban szerepel. Aztán szerettem volna, hogyha világos mindenki számára, hogy mik az ellátási lánc résztvevőinek feladatai, kinek milyen engedélyre van szüksége, illetve nagyon fontos az, hogy a bevált gyakorlat cseréjére sor kerüljön ezen szereplők közül. Nagyon fontos az is, hogy a különböző kontrollokra minél sürgősebb, vagy minél sűrűbben sor kerüljön, ezeket meg kell erősíteni. Azt javasoltam, hogy a felesleges lépéseket szüntessük meg a rendszerben. Európai vállalatoknál az Európai Bizottság gyakorlatilag el tudja végezni az ellenőrzést. Komoly gondot nem jelent ez jelenleg, illetve ez olyan gyógyszergyártók esetében igaz, akik az Európai Unió területén működnek. Hogyha bonyolítanak a rendszer, annak semmilyen előnye nem lenne. Aztán egy írásos nyilatkozatot szavazott meg nem régiben a parlament, mely szerint, vagy melynek értelmében az Európán kívüli gyártókat jobban kéne ellenőrizni, hatóanyagok tekintetében, illetve sor más kritérium szerint, és ez hozzásegítene ahhoz minket, hogy nyomon követhetők legyenek a gyógyszerek. Az Európai Bizottság még nem adott magyarázatot a kérdések ellenére arra, hogy az az USA farmakó vigilancia ügynöksége 714 külföldi gyógyszergyártónak adott engedély, míg az Európai Bizottsági Dokumentum 15 ezer ilyen, ilyen gyógyszergyártóról beszél. Véleményem szerint a megoldás azt jelentheti, hogyha az Európai Unió együttműködik Kanadával, Japánnal, az USA-val, és kölcsönös elismerési szabályokat állítunk fel, azt gondolom, hogy meg lehetne ezzel az együttműködéssel oldani, hogy három évenként minden területeinken kívül áll, létező vagy működő gyógyszer előállítót ellenőrizzünk. Ehhez a munkához összesen csupán 40 európai ellenőrzőre vagy szakértőre lenne szükség. Aztán. Az internetes kereskedés szerintem ez a legfontosabb téma. Az egyes 28-as, 44-es módosítások foglalkoznak ezzel. Nagyon fontos, hogy milyen szankciók valósulnak meg ezzel kapcsolatban, hogy milyen határidőkkel kell dolgozni, ezeket mindenképpen le kell csökkenteni. Végezetül szeretném azt elmondani még, hogy február 3-án délben van a módosítások benyújtásának határideje, és nagyon sok módosítás legfőbb célja, hogy kicsit részletesebben számoljon be kérdésekre, tehát kiegészítse a véleményt. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság feladata az is, hogy a jó gyártási gyakorlatokat terjessze, és ez mindenképpen segít abban, hogy a minőséget növeljük, és ez igaz nem csak a gyógyszerekre, hanem a kiszerelésre is, tehát hogy pontos, pontosan milyen, ö, mibe csomagolják a gyógyszereket, miben értékesítik ezeket. November 13-án kérdést intéztem az Európai Bizottsághoz, amiben azt kérdeztem, hogy hogyan lehetséges az, hogy 15 ezer és 20 ezer közötti lehet az Európán kívüli engedélyen rendelkező gyógyszergyártók száma, miközben az amerikai hatóság 715 ilyet engedélyez. Az Európai Bizottság tudatában van annak, hogy a vegyipar számára nem egyértelműek ezek az adatok. Az amerikai ügynökség, illetve a bizottság is megegyezik abban, hogy 800-nál nem igazán van sokkal több ilyen külső gyógyszergyártó, úgyhogy mindenképpen alkalmazni kéne az újabb ellenőrzési módokat. Köszönöm szépen, és volt asszonyi a szó. Um, thank you, um, Köszönöm szépen. Szeretet, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, nem csak a megjegyzéseiért, hanem azért is, mert nagyon nyitott módon kezelte ezt a jelentést hiszen tud, és tudja, hogy nagyon különbözőek a vélemények. Aztán szeretnék köszönetet mondani az ipar képviselőinek is, legyen szó gyógyszergyárakról, különböző szinteken nagyon sok információt adtak, és megpróbáltak meg segíteni nekünk megérteni ezt az ágazatot. Ami pedig a az egészségügyi dolgozókat illeti, eh, nekik is szeretném eh, megköszönni a segítségüket, eh, akár szememre is vethetik, hogy itt egy kicsit közvetlenebbül hozzá belelátok az orvosok vagy az egészségügyi dolgozók munkájába, ugyanis a férjem orvos, aki rákellenes gyógyszereket ír föl. Az első pont, amit szeretnénk mondani, az a 28-as módosítással kapcsolatos, ez a tudatosság erősítése ezzel kapcsolatban. Az Egyesült Királyságban a gyógyszergyárak nagyon-nagyon hatékony reklámkampányokat indítottak eh, annak érdekében, hogy a tudatosságot a hamisító gyógyszerekkel kapcsolatban eh, erősítsék eh, pont akkor, amikor a közfinanszírozás nagyon nehéz helyzetben van, és a magánszektor szeretne részt venni maga is egy ilyen kampányban, azt hiszem, hogy Azt hiszem, hogy nem baj, hogyha magán cégek finanszírozzák ezeket a kampányokat, és a tagállamoknak, illetve a hat, hatóságoknak pedig a kezébe tesszük az ellenőrzés feladatát. A második dolog az inspekciók, vizsgálatok kérdése. Tudom, hogy az inspekciók nagyon fontosak, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkájáért. Azt is tudom, hogy nem kellene azt várnunk, hogy harmadik országok magasabb szintű inspekciós rendszert hoznak létre, mint mi, holott ne, pedig nekünk meg, ugye nekünk megvannak a kapacitásaink. Nagyon protekciós, protekcionistának tekintenek bennünket, úgyhogy nagyon meg kell vizsgálnunk, nagy figyelemmel kell lennünk erre a kérdésre, az inspekció kérdésére, és a kockázatok és az előnyök mérlege egyensúlyban legyen. A, ennél bonyolultabb a hatály kérdése. Ez az a, kérd, a kérdés az, hogy csak a vényköteles gyógyszerekre vonatkozzon ez, vagy a nem vénykötelesekre is kiterjesszük. Ami teljesen világos az az, hogy a különböző tagállamokban nagyon-nagyon különböző módszerek vannak arra, hogy hogyan lehet vinnékül gyógyszereket vásárolni. Például az Egyesült Királyságban és Hollandiában elég liberális módja van ennek, aspirint vagy panadolt akár a sarki boltban lehet vásárolni, hogyha a legegyszerűbb vény nélküli gyógyszerekről beszélünk, és azt várjuk, hogy ezek ugyan olyan biztonsági előírásoknak feleljenek meg, mint a drágább vényköteles gyógyszerek, akkor ez a különböző tagállamokban különböző hatásokkal lehet arra, hogy a fogyasztók, hogy a fogyasztóknak hogyan kell megváltoztatniuk a vé- nem vényköteles gyógyszerek vásárlására vonatkozó szokásaikat. Úgyhogy ezt mindenképpen meg kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy melyek a ha, leginkább hamisításnak kitett gyógyszerek, melyek, hol vannak a legnagyobb kockázatok, és ezt a listát folyamatosan aktualizálni kell. Egyébként köszönöm szépen a munkáját a jelentéstevőnek, és köszönjük, hogy megvizsgálta a módosító javaslatainkat. Köszönöm szépen, Háci Makákis úr következik. Köszönöm szépen. Eh, szeretnék eh, köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Nagyon-nagyon jó javaslatokat nyújtott be. Eh, különösen az elsőre szeretnék utalni, ugyanis ez külön kiemeli a fő problémát, az internetet. Az internet a fő forrása a hamisított gyógyszereknek, és ez eddig nem e, került bele egyetlen e, javaslatba se. E, Fordasszony is arról beszélt, hogy az állampolgárok tudatos, állampolgárokban tudatosítani kell azt, hogyha az interneten nem tanúsított gyógyszertárból vásárolnak, akkor az a veszély merül fel, hogy hamisított gyógyszert kapnak, és saját magukat is veszélybe sodorják. Mm, tehát örülök, hogy ez megfogalmazódott, ez a módosító javaslat. Mm, tehát az internetet mindenképpen bele kell fogalmazni a javaslatba. Az Európai Bizottság eddig ezzel kapcsolatban nem, hát aggodalmait fejezte ki, mert nem minden tagállamban lehet interneten gyógyszert vásárolni, de akkor is ez belső piaci kérdés. E, emellett azok a biztonsági jelzések, amelyekről itt beszélünk, ezeknél két dolgot el kell kerülni. Az egy, első a magasabb költségek. Ki fogja kifizetni a magasabb költségeket? Egységes európai rendszert kell elfogadni, ez döntő jelentőségű, és itt a tömeghatásokat jobban ki kell használni, másrészt pedig biztosítani kell, hogy az adatok ne legyenek visszakövethetőek Persze azt világosan tudnunk kell, hogy honnan jön egy termék, azt azonban nem e, akarjuk, hogy a fogyasztó, a páciens, e, a, a lánc végén álló személy is bekerüljön ebbe az adathalmazba. E, ugyanis így visszakövethető lenne, hogy ki mit vásárolt, és azok akik nem férhetnek hozzá bizonyos adatokhoz, ezáltal mégis hozzáférhetnének Köszönöm szépen, Merkis asszony. Thank you, uh, uh Mr. Chairman. First of all... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a Környezetvédelmi Bizottság kívánó jelentést írt, illetve nagyon ö, sokat segítettek a, az ellátólánc különböző tagjai abban, hogy adatokhoz jussunk bizonyos dolgokban támogatni tudom Szártori asszonyt, egyetértek vele. Az internet valóban alapvető kérdés, hiszen az európai ellátó láncba itt jutnak be a hamisított gyógyszerek. Ezzel kapcsolatban egyetértünk, és remélem, hogy az irányelv is foglalkozik majd ezzel. Nagyon örülök annak, hogy Szártori asszony a kereskedők és a brókerek között különbséget tesz. Az ellátási láncnak ugyanis néhány részével eddig nem foglalkoztunk, pedig teljes jogon e, ide tartoznak, tehát bele kell őket fogadni, foglalni ebbe a, ebbe a rendeletbe. Aztán a segédanyagokkal is egyértelműen fogalmazni, foglalkozni kell itt. Néhány dologban nem tudok egyetérteni. Nagyon fontos az, hogy a fogyasztó milyen árat fizet a termékért, hiszen végül is a fogyasztó fizetik az összes ellenőrzéssel, felülvizsgálattal kapcsolatos, vagy inspekcióval kapcsolatos költséget, úgyhogy jó lenne, hogyha a megfelelően minősített illetékes személyek végeznék az inspekciót, ellenőrzést. A nemrégiben elfogadott rendszer végül is működőképes, nem minden országban működik jól, de hogy is van ez? Csak bizonyos országokban nem működik? Akkor szerintem csak ki kell igazítani a rendszert, hogy ezekben az országokban is működőképes legyen. Szerintem nem kell egy teljesen új inspekciós rendszert kidolgozni, ami még részletesebb, mint az eddigi. Rendkívül fontos a fogyasztók egészsége, de jó lenne, hogyha az összes gyógyszergyártó gyógyszergyártót három évet ellenőriznénk, de hát gyakorlatilag mindenki egyetért abban, még az USA hatóság is, hogy ez lehetetlen, lehetetlen az összes gyártó helységet három évente ellenőrizni. Próbáljuk meg, ha, ö, próbáljuk meg pragmatikusan hozzáfogni ehhez, és ne felejtsünk el, ne felejtsük el azt sem, ahogy az előttem szóló mondta, hogy mi a hatája ennek a jogszabálytervezőnek. Nem lehet mindent ellenőrizni három évenként. Ne ágyúval lőjünk a bolhára. Próbáljuk meg racionálisak lenni. Ugye különbség van a vényköteles és a vényhez nem kötött gyógyszerek között. Ez elhangzott az ENVI szakbizottságban is. És ott az a javaslat is elhangzott, hogy öt évente felül kell vizsgálni e, ezt a kérdést, és meg kéne vizsgálni azt, hogy a nem vényköteles gyógyszereket is belevonjuk az e, irányelv hatája alá. Beszéltünk a határról, beszéltünk a szankciókról, és talán nem világosak a meghatározások. Például mit jelent az, hogy hamisított termék? A WHO meghat- megfogalmazása szerint a hamisított gyógyszer szándékosan hamisított termék. Tehát a szándékosság mindenképpen felmerül nem azért hamisított, nem minősül azért hamisított gyógyszernek valami, mert nem megfelelő a gyártási folyamat. Köszönöm. Darf ich der Kommission noch kurz das Wort geben? Akkor még röviden megadom Föringes úrnak a bizottság részéről a szót, mert megint munkája lesz. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, és három-négy pontra szeretnék kitérni, ha megengedi. A definícióval kapcsolatban, tehát a hamisított gyógyszer definíciójával kapcsolatban, először is az nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy a hamisított termék alatt mi nem a szabadalmakat, márkajogokat, vagy, vagy szellemi tulajdonjogokat értjük. Tehát ez egy teljesen más témakör lenne, és ezért mi azt gondoljuk, hogy az a definíció, amit most megvitattunk, és itt elhangzott, ez már jó irányba megy, mert hiszen abból egész világosan kiderül, hogy itt nem valamiféle szabadalmaknak a megsértéséről van szó, vagy márkajogok megsértéséről van szó, hanem egész egyszerűen egy olyan termékről van szó, ami nem engedélyezett. Tehát ennyit a definíciókkal kapcsolatban. Az inspekciókkal kapcsolatban pedig a rendszer valóban Európában jelen pillanatban azon alapul, hogy minden egyes gyártó Európában egy szakképzett személye rendelkezik, aki felelős azért, hogy minden egyes alkotó résznek az előírt minősége biztosított. Ez elő van írva az európai gyógyszerjogban, és éppen ezért az inspekciók jelen pillanatban nem nincsenek előirányozva az irányelvben minden egyes gyártóüzemben. Egyébként néha azt is lehet hallani, hogy ezek az inspekciók, ezek minden egyes beszállító üzem számára végrehajtásra kellene, hogy kerüljenek, tehát mindenütt folyamatosan, de legyünk őszinték, ezek az erőforrások hiányosága miatt nem lehetségesek a gyakorlatban, és ezért az a véleményünk, hogy a jelenlegi rendszer alapját képező szakképzett személy megléte és biztosítása az, amihez ragaszkodnunk kell, és viszont el kell kerülnünk azt a helyzetet, hogy egy hatóanyag gyártója csak akkor importálhasson a közösségbe, hogyha őt már inspekcióval látogatták meg, bevizsgálták. Mert azért legyünk őszinték, hogy vannak nagyon so, van nagyon sok olyan hatóanyag, amit csak külső országokban állítanak elő. Egyébként most az arányokat illetően különböző információk vannak, de ha megnézzük a legújabb számokat, akkor két dologra hadd utaljak. Az egyik, hogy az inspekciókat általában nem az üzemeket szokták, hanem az egyes gyártósorokat szokták. És egyébként egy-egy gyógyszernek sok-sok gyártósora lehet, és akkor minden egyes gyártósort kell ilyen esetben inspekcióval meglátogatni, és a másik pedig, hogy mit ért egyáltalán egy külső ország a hatóanyag fogalma alatt, mert attól függően, hogy mit ért az az adott külső beszállító ország a hatóanyag alatt, már az is lehet, hogy egy egészen apró kis része, rész alkotó részét is meg, kell, meg kellene akkor vizsgálni. Egy másik dolog pedig, hogy a jelenleg az inspektoraink, akik nekünk dolgoznak, és akik az Európa tanácsban vannak ezek jelen pillanatban, ennek az illetékesség, azok jelen pillanatban 400-500 közötti berendezést látogatnak meg, és hát ez nyilvánvalóan nem tehetik ki az összes berendezést, amely a világon létezik, tehát gyakorlatilag jóval több ilyen üzem lehet, és a mi hatástanulmányunkban abból indulunk ki, hogy 20 ezer gyártó sor lehetséges a világon a külső harmadik országokban, és éppen ezért, hogyha megvizsgáljuk ezt a számot 20 ezer, akkor nem tartjuk lehetségesnek azt a gyakorlatban, hogy bevezessünk egy, egy kötelező érvényű inspekciós kötelezettséget. A harmadik pont pedig, hogy nagyon nyitottak vagyunk egy wellness campaign szemben, és ez egy nagyon az internettel kapcsolatban, mert az internetes forgalmazással kapcsolatban nagyon különbözőek az eljárásmódok az egyes tagállamokban. Vannak tagállamok, amelyek megtiltják ezt alapvetően, vannak, ahol ennek enyhébb fokozati lehetségesek, de egyébként erről majd a továbbiakban még folytathatunk ezt mecserét, és az utolsó pedig a végrehajtási határidők kérdése, ugyanúgy, mint ahogy az inspekciók esetében is az lenne a kérésünk ezzel kapcsolatban, hogy maradjunk reálisak, mert nem fogunk tudni néhány hónap alatt egy inspekciós rezsimet felépíteni strukturálisan. Nem fogunk tudni néhány hónap alatt minden egyes Európában forgalmazott gyógyszert valamiféle biztonsági jellemzőkkel ellátni. Legyünk reálisak, nagyobb idő tartományokban kell gondolkoznunk, még akkor is, hogyha abban minnyáján egyetértünk, hogy ennek gyorsan kell megtörténnie. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szeretne Szatúri asszony még valamit hozzáfűzni az elhangzottakhoz? Köszönöm szépen, elnök úr kollégáknak megköszönöm a hozzászólásokat. Ezeket megpróbálom belevenni a munkába, és a legközelebbi alkalommal visszatérve már módosított formájában olvashatják a tervezetet igen, akkor már elmondtuk, hogy február 3-áig lehet benyújtani a módosítóindítványokat, és akkor eljutottunk a 18-as ponthoz. Ez az információs és kommunikációs technológiák mobilizása az energiahatékony, alacsony szén felhasználású gazdaságra való átállás elősegítés érdekében. Patricia Tolja asszonyé a szó. jelentéstevői. Köszönöm szépen, elnök úr! Az a vélemény, amelyet én készítek, két bizottsági jogszabályhoz kapcsolódik. Az egyik egy tavalyi, tavalyi évvégi nyilatkozat, és egy tavalyi évvégi ajánlás a bizottság részéről. Itt javaslatokat fogalmaz meg. Az információs kommunikációs technológiák használatáról van szó, melyeket mobilizálnánk az energiahatékony, alacsony szélfelhasználású gazdaságra való átállás elősegítésége értékében. Egész röviden kontextusba helyezném ezt a véleményt. Az Európai Uniónak van egy energetikai és klímaváltozási stratégiája. Ugye ismerjük a 20-20-20-as célkitűzést, az energetika témájában. Szeretnénk hatékonyabban felhasználni az energiát, szeretnénk megtakarítani az energiát. És itt arról van szó, hogy nem csak meg, a, ez az információs és kommunikációs technológiáknál nem csak a megtakarításról, hanem a hatékonyságról is szó van. Tehát ez itt a lényege. Itt azért került ez a mi bizottságunkhoz, mert meg kell nézni azt, hogy az információs és kommunikációs technológiák segítségével, tehát az információs és kommunikációs technológiai folyamatokkal hogyan lehet elérni azt, hogy kevesebb legyen az energia igény, tehát az iparág önmagát hogyan kényszerítheti arra, hogy kevesebb energiát használjon fel. Illetve kérdés az is, hogy az információs és kommunikációs technológiák elterjedésével a különböző iparágakban, termelési folyamatokban hogyan lehet elérni a hatékonyabb energiafelhasználást. Tehát egyfajta katalizátor hatása van az IKT-knek, segíti a hatékonyság növelését, illetve kvantitatív szempontból is lényegesek ezek. Nagyon sokszor az alapelveket világosá tesszük magunk előtt, de a részletek, de nem figyelünk már annyira oda. Avagy gondot jelenthet az is, hogy a tagállamok nem egyformán állnak hozzá a kérdésekhez és emiatt nagyon sokszor az, energia, nagyon sokszor az Európai Unió hitelét veszti, hiszen nem tudjuk elérni a hirdetett célkitűzéseket, másrészt pedig nem érjük, el az, nem érjük el az eredményt, így aztán nem leszünk hatékonyabbak. Tehát hatékonyságra kell törekedni. Nos, ezzel kapcsolatban nagyon fontos lenne az, hogy verifikálni tudjuk, hogy pontosan mennyi energiát használunk fel, mennyit takarítunk meg. Valós időben lehet azt mérni, hogy a végfelhasználó pontosan mennyit használ fel, mennyi energiát. Két kulcsfontosságú ágazatról beszélnék. A építkezés, építőipar, illetve a közlekedés. Már korábban beszéltünk egy másik tanácsi javaslatról, vagy bizottsági javaslatról, ami a épületek energiagazdaságosságáról szól. Nos, a fogyasztás 40 százaléka pontosan az energiafelhasználás 40%-a pontosan az épületekben nyilvánul meg, illetve a másik nagy ilyen ágazat a közlekedés. Az lenne tehát a cél, hogy az építőiparban, illetve képcsőbb az épületekben, és a közlekedési iparban fokozatosan bevessük az ikt az információs és kommunikációs technológiát, hogy csökkentsük az energiafelhasználást, illetve hogy növeljük az energiahatékonyságot. Még egy dologról beszélnék, szerintem ez is nagyon érdekes. Ezt is szeretném majd kiemelni a véleményben. Ez pedig az, hogy meg kell nézni, hogy milyen igények merülnek fel, milyen szükségletek az energia felhasználás tekintetében. Tehát az információs és kommunikációs technológiák segítségével meg lehet nézni azt, hogy a felhasználók, fogyasztók hogyan csökkenthetik le az energiaigényüket. Tehát nem arról van szó, hogy le kell mondani bizonyos dolgokról, mert kevesebb energiát használhatunk fel, hanem a megfelelő IKT eszközökkel energiahatékonyságot gunkat lehet növelni. Ez igaz a háztartásokra, igaz a közfelhasználókra, a hivatalokra, és a vállalatokra is. Tehát az összes felhasználóra, összes fogyasztóra. ezzel kapcsolatban is olvashatunk a dokumentumban, bizottsági dokumentumban javaslatokat. Mindenkit arra kérek, hogy ezt, ezt olvassa el. Tehát szó van a egyes lakossági fogyasztókról, szó van például a különböző intelligens mérőórákról, hogyan lehet kiszámolni, vagy kiszámítani az energiahatékonyságunkat, de szó van az intézményekről, hogy például a közbeszerzési folyamatokban hogyan lehet kiszámítani az energiahatékonyságot. Pályázatok esetében ki lehet ezt számítani, vagy az egészségügyi ágazatban is meg lehet ezt nézni, vagy más stratégiai fontosságú közszolgáltatási ágazatban, ezt mind meg lehet nézni, meg lehet nézni, hogy az információs kommunikációs technológiának milyen <clears throat> energia hatékonyságot növelő hatása lenne. Nagyon sok jó kezdeményezés van már ezzel kapcsolatban, és ez nagyon jót tesz Európának. Jót tesz például Olaszországnak is, ahol nagyon sok olyan iparág telepedett meg, amelynek nagyon nagy az energiaigénye. Úgyhogy jó lenne, hogyha, le, hogyha tudnánk csökkenteni az energiafelhasználásunkat. A bizottsági dokumentumok feladatokat, határidőket is tartalmaznak. A bizottság dokumentumában szó van egy egész tervről, vagy rajzról, ahol megvannak a, megvannak a határidők, megvannak a folyamatok egymá, megvan a folyamatok egymás utánisága. Nekem az lenne a javaslatom, hogy a bizottság ezt részletesebben dolgozza ki. Jó lenne, ha valamiféle objektív ö, irányelv, vagy ö, e- elő, ö, iránymutatás lenne ezzel kapcsolatban. Szerintem ezzel még lehet javítani. Például lehetne azt kérni a tagállamoktól, hogy szándéknyilatkozatot kérenek számon a különböző érintett ágazatoktól, tehát a közlekedési ágazattól, közlekedési ipartól, vagy az építőipartól, hogy használják fel a, a információs és kommunikációs technológiákat. Ezek embrionális formában már szerepelnek a bizottsági dokumentumban, ezt csak pontosítani kéne. Tehát, hogy bizonyos időpontig ezt és ezt kell megtenni a tagállamoknak, ezt és ezt kell számon kérni bizonyos iparágaktól, ezt és ezt kell tanulmányozni, meg megvizsgálni, hogy ilyen és ilyen eredményt elérjünk. Ezt kéne valahogy világosabb formába önteni. A Lisszaboni stratégiával is az volt a gond, hogy nem voltak világosak, eléggé precízek a célkitűzések, ezért vallott kudarcot. Tehát szerintem ezzel kapcsolatban még van nagyon sok tennivaló. Nem tudom, van-e még két percem, elnök úr? Ami az ütemtervet illeti, hát ez még nem világos. Én azt javaslom ezzel kapcsolatban, hogy még idén fogalmazzuk meg, fogalmazza meg a bizottság, hogy eh, melyek lennének a határidők, és ezek, ez legyen jogilag kötelező érvényünk. Tehát arra kérem a bizottságot, hogy megfelelően fogalmazom meg mindenkinek a kötelezettségeit. Ezeket majd én egyébként meg fogom, ezt majd szerepeltetni fogom a, a véleményben, illetve a különböző állami és helyi hatóságok kötelezettségeit is világossá kell tenni. Aztán a szabványosítás is fontos téma, hogyha nincs meg a mérőeszközök szabványisítása, hogyha nem harmonizáljuk a szabványokat, akkor eléggé értelmetlen lenne ezt a munkát elvégezni. Aztán informális eszmecsere zajlott arról, hogy az energia hatékonyság milyen szempontból legyen prioritás, hát ezt is még meg kéne világítani a követ, elkövetkezendő eszmecseréken. Ennyit szeretem volna mondani, és természetesen kíváncsian várom a képviselőtársaim véleményét. Mindenképpen pozitívnak tartom a bizottság javaslatát, ezt nekünk már csak pontosítani kell. Köszönöm. Danke, kollége Karinz. Karinz kollégája szó. Paldies eh, priekšsēdētāji, eh, paldies eh, arī referents kundzei. Igen, akkor köszönöm a jelentéstevő asszonynak. Az elmondottakat Európában számos stratégiánk van, ezeket vagy városok után, vagy évszámokról nevezték el. Az energia területén van ez a 20-20-as cél, amit hát el kellene érni tíz év alatt. És az a téma, amelyről minnyáján beszélünk, az a megújuló energiákat illeti. Hát ez egy eléggé szexi téma. Ugye az energiahatékonyságról viszont már nem beszélnek olyan sokat, mert az nem olyan egyszerű, nem olyan könnyen érthető. Hát egyszerűen kapcsoljuk le a villanyt, és akkor mi nem használunk el energiát. De a bizottságnak ez a ellensoglalás, ez nagyon érdekes és támogatandó, mert ez az energiahatékonyságot helyezi a középpontba, és rámutat arra a lehetőségre is, hogy ezt a 20-20-as célt hogyan tudjuk elérni, és hogyan tudjuk az információs kommunikációs technológiát ehhez felhasználni. Hogyan lehet ezt elérni? Egyrésztről tudjuk azt, hogy ha egy irányelvet elfogadunk, akkor meg fogja ö, ö, szabályozni egy skálán, hogy hogyan és milyen célokat kell elérnünk, és lesznek mellékletei, amiben különböző dolgok elő lesznek írva. Energiát tudunk megtakarítani, áramot tudunk megtakarítani, és lesznek készülékek, amik jobb energiafelhasználásúak lesznek, de a már többi lehetőség, hogy hogyan tudunk valóban energiát megtakarítani, és erről szól a bizottság itt ebben a doszéban, az az, hogy a meglévő berendezésekben hogyan tudjuk ezt elérni. Én az információs és technológiai kommunikációs technológiáknak a lényegét abban látom, hogy smart, smart berendezésekkel fogunk tudni jól takarékoskodni, hiszen ez valódi időben fogja, élőben fogja megadni nekünk ezeket a lehetőségeket a mérésre például. És ezek jelen pillanatban nálam otthon nincsenek ilyen berendezéseim. Nálam egy ilyen több száz éves árammérő óra van, ami méri, hogy mennyi áramot fogyasztottam el, illetve mennyi hőt egy hónapban. De ezek a smart, intelligens mérők, amik élő időben, élőben mérik azt az ideális értéket, ami segít abban, hogy ne kelljen olyan sok kapacitást rendelkezésre állítani annak érdekében, hogy kapacitásokat lehessen megtakarítani, és ezzel energiát lehessen megtakarítani, vagyis a fogyasztó például áramot ne csúcsidőkben vásároljon meg, például éjszaka mossa a ruháit a mosógéppel, és így más olcsó kapacitásokat tudjanak, tudjunk kihasználni Európában. Ami Európában fontos dolog, hogy még nincsenek egységes standardjaink, amik egyébként elhangzottak a jelentéstevő asszony részéről, és ez az egységesített standard a smart, intelligens mérőórák bevezetésére, ez nagyszerű lenne, hogyha ezekről beszélünk, ugyanis ez lehetőséget tudna adni arra nekünk, hogy ezek a technológiák sokkal gyorsabban el tudjanak terjedni, és a kihasználásuk is felgyorsuljon. Hogyha ugyanis a mérőórákról beszélünk, ezek lehetőséget adnak nekünk arra, hogy olyan energiahálózatokat alakítsunk kilétesítsünk, amelyek jobban képesek az újra hasznosítható energiákat is kialakítani. Tehát például, amikor szél fúj, vagy mondjuk a nap süt, akkor például lehessen ezt felhasználni, és akkor valóban élőben lehet mérni a felhasználást és az előállítást, és ehhez járulna hozzá ez a smart intelligens technológia. Tehát mi nagyban támogatjuk a bizottságnak ezt a javaslatát, főként ami azt illeti, hogy ez a javaslat az intelligens mérőórákra vonatkozó egységesített standard bevezetésére vonatkozik. Köszönöm szépen, mondja az elnök úton. Turmes úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első dolog, amit tudnunk kell, az a következő. Hogyha Google-be beírjuk ezt, vagy hogyha egyszer a Google-lel keresünk, az olyan, minthogyha néhány percig működtetnénk a <clears throat> lámpát. Tehát az információs, információs és kommunikációs technológia is rengeteg energiát fogyaszt. Ezek Optimalizálni kell tehát az információs és kommunikációs technológiának a használatát. A különböző kisebb egységekkel, amelyek hálózatban állnak egymással, nagyon sok áramot lehet megtakarítani. Az IKT ágazatnak a saját problémaival szembe kell néznie, és azokat az, azt az áramfelhasználást, vagy energiafelhasználást, amit ők maguk okoznak, azt kell megoldani. Nem kell mindig másra lövöldözni, hanem saját magunknak a problémá, saját problémánkat kell megvizsgálni. Egyetértek Karinc úrral abban, hogy a lényeges megtakarítások, az IKT-val kapcsolatos megtakarítások a folyamat technológia alkalmazásával merülnek fel mondjuk legyen szó vas vagy acélgyártásról, vagy valami olyan ágazatról, amely energiaintenzív, itt a a termelési energiának, a termelési költségeknek 70%-át teszi ki az anyag, energia, víz, és csak 20-30%-át a munka erő. A 2020-as projektnél a legfontosabb cél az, hogy a forrásokat hatékonyan kezeljük. Ezt a szenzortechnológiával lehetne például alkalmazni, amelyeket intelligensen hálózatba állítunk, és itt lehet az IKT-t kihasználni. Olyan terület ez, ahol nagyon gyorsan, nagyon sokat lehet elérni. A másik vita, ami fennáll, ez az intelligens gerinchálózatok címszóval merül fel. Az első dolog, amit tudnunk kell, vannak nagyon érdekes definíciók azzal kapcsolatban, hogy milyen az intelligens óra leolvasó. Voltak Olaszországban például példák erre, kapcsolatban, erre, ezzel kapcsolatban. Mi volt a problémába? probléma? Az Olaszországban sokan nem fizették ki az áram számlájukat. Mit csinált az áramszolgáltató? Minden olasz háztartó felszerelt egy ilyen intelligens leolvasóval azért, hogy a fizetési morál javuljon. Ezek az intelligens leolvasók maximum bekapcsolásra, kikapcsolásra alkalmasak, nem tudnak inter aktív hálózati lépése, vagy hálózati alkalmazásokat létrehozni, hanem csak a legfontosabbat tudják kikapcsolni és bekapcsolni. Amire szükség van itt európai szinten, az az, hogy mielőtt ellátunk mindenkit eh, eh, intelligens mérőkkel, számos házi feladatot el kell látnunk. Meg kell néznünk, hogy mit akar, mit várunk el egy intelligens mérőórától. Először ezt kell beazonosítanunk lehetőséget kell adni arra, hogy azt a intelligens mérőórát, amelyet ma installálunk, 5-6 év múlva eh, modernizálni lehessen, hogy interoperábilis hálózatokra is alkalmazható legyen. A másik dolog, amit szintén meg kell értenünk, az USA-ban ösztönzik az intelligens mérőórákat. Miért? Ez azért egyrészt, mert a háztartások Amerikában sokkal több áramot használnak fel, és rosszul szigeteltek a házak, sokkal többet fűtenek, és sokkal többet hűtenek, tehát sokkal nagyobb a megtakarítási lehetőség. A másik dolog, amit meg kell eh, értenünk, mielőtt azt gondoljuk, hogy Nos, azok a költségek, amelyek fennállnak azért, azzal kapcsolatban, hogy eh, több millió eh, mosógépet például ilyen intelligensé tegyünk, vagy lecseréljünk, ezek sokkal magasabbak, mint mondjuk 500 ipari üzemnek a menedzsment rendszere. Sokkal egyszerűbben meg lehet oldani bizonyos feladatokat eh, ipari szinten, mint háztartási szinten. Tudnunk kell, hogy mit, mivel kezdjük eh, először a nagy fogyasztókkal kellene kezdeni, a nagy fogyasztóknál lehet sokat megtakarítani. És Európában van valami, ami illetve az USA-ban van valami, ami Európában nincs. USA-ban a differenciált árazás <clears throat> létezik, Európában nincs ilyesmi. Hogyha ugyanazt az áramárat fizetem nappal, mint éjszaka, akkor nincs igazán ösztönzés arra, pénzügyi ösztönzés arra, hogy éjszaka használjuk az áramot. Tehát hogyha ebbe az irányba indulunk el, akkor a, az áram, ár szabályozást is úgy kell alakítani, hogy a csúcsidőket meg kell különböztetni a kevésbé Mm, forgalmas időszakoktól. Nagyon fontos tehát az intelligens gerinchálózat, a meglévő hálózatok modernizálása, intelligensebbé tétele. Szerintem ez fontosabb, mint az, hogy minden hálózatot valamilyen kütyűvel lássunk el. Elnök, köszönöm szépen. Még van három percünk. Az Európai Bizottságtól kérdezem, hogy szeretne valaki hozzászólni. Moloni asszony. Bitte. Hello, thank you, Chairman. Um, at this stage, the Commission... Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság szeretne köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Elnézést, hogy nem kapcsoltam be a mikrofon. Mondja hozzászóló. Tehát köszönöm. Az Európai Bizottság szeretne köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hogy ezzel a kezdeményezéssel élt meg egy, egyetértünk a kezdeményezés szellemével, örülünk az eddigi hozzászólásoknak. Sport. Molto brevemente perché... Még egyszer a jelentéstevének megadom a szót. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, a sok észrevételért, a sok javaslatért. azt hiszem, hogy ö, azt a nézőpont kristályosodott ki, hogy mindenki igent mond az információs és kommunikációs technológiákra, de mielőtt ezt otthon alkalmaznák, azért bizonyos feltételeknek teljesülnie kell, ami a intelligens mérő eszközöket, mérő órákat illeti. Az elmúlt parlamenti ciklus alatt Léna Eikkel dolgoztunk ezen a témán, és Olaszországban akkor bevált gyakorlatként, vagy jó gyakorlatként utaltak a az intelligens mérőórák elterjesztésére, hát ezzel, ezzel reagálnék Türmes úrnak. Egyébként kifizették a villanyszámlákat, de az olasz kormány így kívánt fellépni, így kívánta megmutatni a fogyasztók számára, hogy mennyi villamos áramot használnak fel. Illetve azt gondolom, hogy a villanyáram szolgáltatás liberalizálásával lehetőség nyílik arra, hogy értsék a fogyasztók, hogy mit jelent a fogyasztás csökkentése. Persze bizonyos kérdésekre a lakossági fogyasztóknál keresni a, kell keresni a megoldást, más kérdésekre pedig az ipari fogyasztóknál. Köszönöm szépen, ezzel ezt a napirendi pontot lezártam, és eh, Ekkasszonynak még szóval hozzászólni valója. Még mielőtt lezárom. Igen. Az ALDE nagyon sok mindent eh, nagyon sokban hozzájárult ehhez a fontos témához, hogyan lehet az energiahatékonyságot megvalósítani, és hogyan lehet szisztematikusan megvizsgálni ezt a kérdést az épület szektor ágazat, illetve a közlekedési szektort hogyan lehet energiahatékonyabbá tenni. Várom az együttműködést. Elnök, köszönöm szépen, ezzel az ülés lezárom, és kezdjük a koordinátorok ülését. Kérem, hogy aki nem vehet részt a koordinátorok ülésén, az szíveskedjen elhagyni a termet, hogy pontosan kezdhessük, mert itt is csak korlátozott időnk van, egy óránk, és ezt szeretnénk kihasználni.